kollégi, buongiorno. Jó reggelt kívánok, kollégák! Szeretném tájékoztatni Önöket a tegnap esti nagyon is aktív koordinátori ülés eredményeiről. Annak ellenére, hogy hosszabb időt töltöttünk együtt a tervezetnél, még ennek ellenére se sikerült mindent megbeszélnünk, amit terveztünk a jelentések és vélemények egyes frakcióknak történő kiadása tekintetében tegnap látszott, hogy mindenki nagyon szeretne dolgozni, és mindenki szeretne vállalni feladatokat. Emiatt viszont újra elhalasztottuk a végső döntést. A koordinátorok a tegnap esti megbeszélést ebben a témában azzal zárták le, hogy megállapodtak arról, hogy még hét napot adunk magunknak azért, hogy a politikai megállapodás születhessen az egyes dokumentumok készítésének kiadásáról. Hogyha nem sikerülne megállapodásra jutni, akkor a következő koordinátori ülésen, ahogy általában egyébként a parlamentnél lesz szokásos, a bizottság elnöksége fogja kijelölni a DONT módszer alapján az egyes politikai erőknek a jelentéseket. Második pont a nem petíciókra vonatkozik, ugye, aminek az a lényege, hogy próbáljuk a petíciók okozta terhet csökkenteni, hiszen nagyon sok olyan petíció van, ami igazából nem tekinthető petíciónak, tehát formálisan nem petíciós dokumentumokról van szó, de ezt a témát a következő koordinátív ülésre elhalasztottuk. sürgős petíciók, vagy a nagyon érzékenynek tekintett petíciók tekintetében a koordinátorok megállapodtak arról, sőt, alá is írta mindenki ezt a megállapodást, és hivatalos formába öntöttük tehát tegnap ezt a megállapodást, amit a bizottság elnöksége is elfogadott, és ez lesz a jövőre nézve a mi vádemekumunk. A dokumentumot mindenki meg fogja kapni. Azért, hogy mindenki megismerhesse ezeket a szabályokat, amelyek a jövőben meg fogják határozni, hogy egy petíciót sürgősnek vagy különösen érzékeny témájúnak fogunk-e tekinteni. Vagyis egy olyan más mederbe tereljük ezeket, amely eltér a többi normál petíciós úttól. A koordinátorok az elnökségnek átadtak egy írásos dokumentumot. Ez a dokumentum összegzi azt a megállapodást, amely a, az alkalmazandó eljárásra vonatkozik, abban az esetben, ha a petíció benyújtói azt jelzik, hogy egy lezártnak tekintett petíciós témában újabb tárgyalást kérnek. Az a megállapodás született, hogy még elnézést hozzátenném, hogy a titkárság ezt a dokumentumot is vagy már kiküldte mindenkinek, vagy ez hamarosan meg fog történni, azért, hogy minden bizottsági tag megismerhesse ezt. Lényegében arról van szó, hogy a koordinátorok megállapodtak arról, Hogyha új tények merülnek föl, új fontos bizonyítékok merülnek föl, amelyek módosítják a helyzetet, a tényállást, aminek alapján lezártuk a petíciót, akkor a koordinátorok véleménye alapján, vagyis a koordinátorok döntenek erről, hogy újra meg lehet esetleg ilyen alapon nyitni egy petíciót. Ezt a koordinátori megállapodást már is alkalmazni fogjuk, hiszen Tegnap közölték velem, hogy az összes koordinátor tudomására jutott egy feljegyzés, ezt én is megkaptam a múlt hét közepén, a román sajtó szakszervezettől a dokumentumra vonatkozóan Buzek elnök úrtól vártam a választ, hiszen ő is megkapta ezt a közleményt viszont megelőzték eh, az elnöki választ a koordinátorok, és a koordinátorok azt jelentették be, hogy ennek a közleménynek a tartalma új eh, tényeket tartalmaz, fontos tényeket tartalmaz, úgyhogy az említett megállapodás alapján egyhangulag a koordinátorok megszavazták eh, a tegnapi ülésen, hogy a bizottság újra nyissa meg a, ezt a bizonyos petíciót. Most nincs itt előttem a szám, minden esetre azt a petíciót, amely a sajtószabadságra vonatkozik a Romániában. Úgy gondolom, hogy csak egy ilyen témájú petíciónk van, úgyhogy ez egyértelmű, hogy melyikről van szó. A legutolsó petíciós bizottsági ülésen döntöttünk egyébként erről a petícióról. Turgász kolléga kérte, a lefordított változatát annak a dokumentumnak, amely a koordinátori ülés ötös pontjában volt, illetve a látogatási tervek hetes pontjában szerepelt, a múlt évben állapotunk meg ezekről. Hivatalos kérés merült föl, hogy írásos feljegyzés készüljön a titkárság részéről, aminek alapján meg lehet ismerni, hogy milyen módon osztjuk ki a kvótákat, vagyis hogy a, a tagok részvétele az egyes országokba induló misszióknál hogyan történjen, a kvótát, a tagok, tagi kvótát hogyan osztjuk el a missziók, feltáró missziók és látogatások között. Következő koordinátori ülésre a titkárság egyébként tegnap ezt már megerősítette. Következő ülésre mindenki meg fogja kapni ezt a feljegyzést, ami egyeteművé teszi a kétséges pontokat. A többi napi rendi pontot a következő koordinátív ülésre elhalasztottuk. Oken kolléga jelzi, hogy szót kértessék. Jeg vil blot uh, sige to ting. For det første, vi blev ikke enige om, at det er formanden, az első pont tekintetében nem állapodtunk meg arról, hogy az elnök fogja eldönteni, hogy ki kapja meg a jelentéseket. A DONT rendszer nem ezt jelenti. A DONT rendszer azt jelenti, hogy a koordinátorok döntenek. Pontosan tudni kell, hogy ez a DONT rendszer hogyan működik, szükségünk van arra, hogy valaki megmagyarázza, hogy hogyan működik a DONT rendszer, hiszen itt esetről esetre történik a döntés. A második téma, amit szeretnék említeni, a látogatások és a missziók. Általános képet kell, hogy kapjunk a helyzetről, hiszen azt nem döntöttük el, nem döntöttük el hogy mennyi látogatás lesz, hiszen a legfontosabb munka, amit végzünk, azok a feltáró missziók, úgyhogy nagyon fontos, hogy ez a rendszer működjön. Buszinára kolléga. Jár, prima. Jár. Először jár, kolléga. Ich würde nur darum bitten, weil wir gestern eine... Csak azt kérném, mivel tegnap meglehetősen bonyolult megerőltető koordinátori ülésünk volt, és valóban a problémák egy jelentős részét ebben állapodtak meg, legalábbis a következő koordinátori ülésen beszéljük meg, ez valóban így van. A de hont erre azt tudom mondani, nem olyan egyértelműen értelmezhető, azt gondolom a legjobb megoldás az volt, amit tegnap hoztuk meg, különböző véleményünk van, nyugodt körülmények között összeülünk még egyszer, és a jövőre találunk valamilyen jó megoldást tehát benyomást kell cáfolnom. Tehát nem arról volt szó, hogy az elnök valamit ránk akart kényszeríteni, hanem a dehont alapján megpróbált valamilyen egyértelmű elosztást elérni. Itt különböző vélemények alakultak ki, ezért ezt áttettük a következő koordinati ülésre, és ott találunk megoldást, és ha azt megtaláltuk, ennek az az előnye, hogy akkor kialakul egy automatizmus, és az egész működőképes lesz. Ennyit szeretnék mondani. Szerintem már zárjuk le ezt a vitát, és az, ami nyitva maradt, azt a következő koordinátori ülésen tárgyaljuk végig, hogy a szakbizottság egy végleges eredményt kapjon. de cooperare Köszönöm szépen, elnök asszony. La redeschidere petíciei. Köszönöm. Nos, a koordinátorok által azonosított kérdésekkel, illetve a sajtószabadsággal kapcsolatos, román sajtószabadsággal kapcsolatos petícióval kapcsolatban szólnék fel. A köztesség elnökének tanácsadója közölte, hogy ez problémás a köztesség számára, így aztán tegnap tulajdonképpen közös győzelmet arattunk az európai polgárok védelmének területén, függetlenül attól meg tudjuk védeni az Európai Unió polgárait, hogy mely ország vezetői tiporjás árba esetleg a jogaikat. Meg vagyok arról is győződve, hogy ez az esemény a szabályok, a joggyőzelmét jelenti a visszaélésekkel szemben, és így megoldható az a válság is, amely bizonyos delegációk, nemzeti delegációk elfogadhatatlan viselkedése miatt adódott. Minden politikai csoport, minden képviselőcsoport részt vett ennek az eredménynek az elérésében, így hogy mindannyiuknak gratulálok. Tegnap a koordinátorok egy olyan memorandumot fogadtak el, amelyek lehetővé teszik a sürgős eljárást az érzékeny kérdésekben, illetve egy olyan mechanizmust is életbe léptettek, amely lehetővé teszi a petíciók újra megnyitását, lezárt petíciók újbóli megnyitását. Ezt nagyon hasznosnak tartom. Meg is mondom, miért elnök asszony, nagyon egyszerű az oka. Nagyon fontos, hogy a jövőben ne alakuljanak ki olyan válságok, mint amilyenek a múltban. Nagyon fontos az elnök asszony számára, illetve a bizottság összes tagja számára is, hogy ez így legyen. Végezetül pedig meg vagyok győződve arról, hogy a december másodikai tapasztalatból mindenki sokat tanult. Abban is biztos vagyok, hogy ennek segítségével a petíciós bizottság elnyeri a bizalmat, és bizonyítja újra, hogy képes az európai polgárok érdekeinek védelmére, ezért köszönetet mondok mindenkinek a kiváló együttműködésért, amelynek segítségével sikerült megoldani a problémát. Köszönöm. Köszönöm, Bustinaro kolléga. Akkor tovább lépünk. Pillanat. Más témáról szólalnék föl, nem tudom, hogy a koordinátorok tegnap megvitatták el, illetve figyelembe nyugtázták-e a, illetve szerepel -e a, a jegyzőkönyvben, de elmondanám én itt, hogy a múlt héten a Strasburgi plenárison én vezettem egy vitát, amelynek során az asszony, mint előadó, bemutatott egy jelentést, ennek a petíciós bizottságnak a jelentését, egy hosszú idő óta előttünk fekvő Németországból érkezett petíció kapcsán, ami az aszmás betegek inhalálóiról szól. Nos, meglepett engem, hogy nagyon kevés petíciós bizottsági tag volt jelen ezen a vitán, amely innen indult ki, a petíciós bizottság egyik ügyéről szólt, így aztán megjegyezném, hogy az elnökasszony, mint előadó milyen méltósággal jól adta elő a kérdést, annak dacára, hogy a vita szervezése nagyon bonyolult problémás volt, hiszen ez a napirendi pont egy másik jelentéssel együtt került vitára, aminek ehhez nem volt semmi köze. Ezt én hát szervezési hibának tartom, és ezt meg is jegyeztem ott is, és meg is fogom, de nagyon fontosnak tartom, hogy a bizottság tagjai tudják, hogy ez a petíciós bizottsági jelentés a plenáris elé került, és a plenárison támogatást nyertek az asszony kiválóan elővezetett javaslatai, hogy ezt korábban is mondtam. Ő képviselt fel a petíciós bizottság véleményét, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tudják a petíciót benyújtók, hogy az ide eljutó témák nem feltétlen érnek véget itt, hanem tovább is kerülhetnek, és más kollégák, jó néhány kolléga részt vett egyébként ennek az ügynek a vitájában, ami szintén mutatja, hogy a bizottság tudja, hogy hogyan lehet és hogyan kell végigvinni egy-egy kérdést. Köszönöm. Köszönöm Martina Manfinas colegă és Nicolae colega Iaso. Nu v-am cerut cuvântul decât să salut în numele grupului liberal această decizie. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért kértem szót, hogy üdvözöljem a koordinátori döntést, aminek alapján megnyitják, a, megnyitják újra a a szabadsággal kapcsolatos petíciót. Sajnos Sokszor látjuk, hogy a demokrácia demokráciás lehetőségeket, jogokat megsértik az Európai Unió tagállamaiban. És bizonyítanunk kell, meg kell mutatnunk, hogy minket ez zavar, hogy ezt nem fogadjuk el. Erősen kell fölépnünk, hiszen itt egy demokrat, demokráciát hirdető unióról van szó, úgyhogy ezért is szeretném üdvözölni a petíció újra nyitását. Köszönöm. Ja, äh, dem möchte mich mit aller... Nos, äh, ehhez tudok én is csatlakozni teljes mértékben, illetve az előző ponthoz, amihez hozzá akartam szólni, azt most megtenném. Azt hiszem petíciós bizottságként elsősorban nem magunkért vagyunk itt, hanem a polgárok érdekében. Ezt a feladatot akkor tudjuk ellátni, hogyha az összes párt és frakciós határon átnyúlva működünk együtt, és a polgárok érdekeit állítjuk középpontba úgy gondolom, Martinez úr, hogy Klein úr petíciója az asztma ügyben, tehát egy német petíció. Szerintem ez ö, jól sikerült petíció. Jó lenne természetesen, hogyha a szakbizottság tök, több tagja venne ebben részt, de a frakció határokon átnyúlva végül is sikerült jól együttműködnünk. De szeretném jegyzőkönyvbe mondani, és kérem, hogy foglalják is bele, hogy legutóbb, amikor a romániai sajtószabadságról vitatkoztunk, a néppárti frakció a szavazás során lecserélte a tagokat, és nem a szakbizottságba választott tagokat küldte szavazni, hanem nemzeti tagok Romániából szavaztak. Ők, akik nem is vettek részt a vitában, és igazából nem azért jöttek, hogy egy petíciót pozitív módon dolgozzanak fel, hanem megakadályozzák ki kell jelentenem, hogy koordinátorok itt vannak, hogyha szükségesnek látják, akkor szerintem olyan szabályokat a jövőre állítsanak fel, amik már egyébként a múltban is voltak. Meg kéne változtatni, de hogyha ez lesz a szakbizottság munkájának a stílusa a jövőben, akkor haza is mehetünk. A petíciós szakbizottság nem lehet a nemzeti harcok helyszíne, annak a helynek kell itt lennie, amely közösen dolgozik a polgári szabadságok és érdekek mentén. Ez vonatkozik a jelentések kiosztására, ez vonatkozik a petíciók kezelésére, ez vonatkozik arra is, mikor zárunk le egy petíciót, vagy nem. Hogyha ezt kiveszik a kezünkből, hogyha a pártpolitika lesz ez, ahogyan ez legutóbb előfordult, akkor azt kell, hogy mondjam, ha ez a parlament nem tesz jó szolgálatot magának. Ezt akartam elmondani. Örülök, hogy a tárgyalások jó irányba mutatnak, hogy a jövőben ez nem fordulhat elő. Grazie, kollega. Köszönöm szépen, teljesen egyetértek önnel, kevésbé kéne politizálni azokat a kérdéseket, amelyeket megtárgyalunk az egyes petíciók témájában. Én remélem, hogy mindenki megfelelően fogadja ezt a hozzászólást. Következő napi rendi pont. Nem. Wertmann kolléga. Äh, egy kérdésem nekem is, tegnap felvetettem egy kérdést Számos spanyolországi polgár esetében ugye a parti törvények vonatkozásában végig tudták-e gondolni a koordinátorok ülésen, hogy itt mit csináljunk. Viszonylag kétségbeesett e-mailt kaptam ma reggel, miszerint ez a törvény most hatályba lép, ami arról szól, hogy állami tulajdonba kerülnek ezek a telkek, és már tegnap elmondtam, már nem az ő tulajdonuk, de a polgárok igenis felelősséggel tartoznak a jövőben, amit még használhatnak ezen telek iránt, és fizetniük kell. A két e-mailből kiderül, amit ma olvastam, teljes kétségbeesést látok, amit értetőnek is tartok, ezért Hefner kollégámhoz csatlakozni is tudok meg mindenkinek, akik azt mondják, hogy itt nem szabad politikai állásfoglalásokat kiadni, hanem igenis a polgárok érdekeit kell képviselni meg kell találni a megoldásokat a polgárok érdekében. Ez a dolgunk, és azt gondolom, hogy ezt folytassuk. Az összes határon átnyúlva próbáljuk együtt dolgozni azon, hogy az a polgárok érdekében történjen. Io me ne, mi rammarico di questo, spero di poterlo affrontare nella seduta. Nos, mm, kell, foglalkozunk Nos, már az elején elmondtam, hogy 18.40-ig vitatkoztunk a témáról, vagyis hogy hogyan osszuk el az állásfoglalásokat, vagy a véleményeket. Vagyis ez a vita rámutat arra, hogy nagy érdeklődés mutatkozik a pártok részéről. Teljes mértékben támogatom, amit Höfner úr mondott, és ezt a jövőre is így kéne alkalmazni, lesz egy jelentés, és eh, talán némi teret tudunk adni annak, amit a polgárok érdeke. Remélem, hogy a következő ülésen azért szállhatok szikra, ami inkább foglalkoztat bennünket. Köszönöm. Visszatérünk a napi rendhez. December 1 második a jegyzőkönyv elfogadása. Tegnap eh, halasztottuk ezt, ugye a koordinátorok megbeszélték a tegnap fölmerült problémákat, akkor most már el tudjuk fogadni ezt a jegyzőkönyvet, nincs ellenvetés, akkor elfogadtuk ennek az ülésnek a jegyzőkönyvét. Ahogy tegnap is már jeleztem az ülés elején, a napi rendet egy kicsit módosítottuk, tegnap ezt megmagyaráztam, hogy miért. Ezért a 13-as napi rendi pontot elhalasztottuk, úgyhogy most következik a 14-es napi rendi pont, vélemény az Egységes Piac az Európaiak számára című dokumentumról. Ezt a vélemény sajnos, ugye hallottuk, hogy nagyon szoros határidővel kell elkészíteni, hiszen a mi bizottságunk a következő ülése, vagyis február 1-én már el is kell, hogy fogadja. Emiatt a titkárságot is kértem, hogy egy kicsit gyorsítsuk föl a dolgokat, és már is egy véleménytervezetet kiosztottunk, elküldtünk mindenkinek a múlt héten. A koordinátorok kérés alapján én magam vállaltam, hogy a bizottság elé viszem ezt a sürgős kérdést. Úgyhogy gyorsan, elnézést. Because we're voting next time, if there are any amendments, we need One moment, at the end. Can you remember me at the end this one? Okay. Quindi, perdonatemi perché qui... Il véleménytervezet, amit kiosztottunk, aminek alapján meg tudjuk nyitni a vitát ma délelőtt. Ez a véleménytervezet abszolút pozitívan értékelendő szerintem, hiszen fontos, jelentős munka áll mögötte. Csak néhány megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban. A mi hozzájárulásunk az IMCO bizottság részére jelezzük, ahogy ezt általában meg is szoktuk tenni, hogy föl kell hívni a figyelmet a polgára, a polgárok jogainak a védelmére Én magam szeretném különösen hangsúlyozni, hogy van néhány olyan aspektusa a 18 pontnak, amit a tervezetben összefoglaltunk. Tehát van néhány olyan pont, amit nagyon fontos lenne, hogy a mi bizottságunk támogasson. Ötös pont, itt megfogalmazunk egy kérést amiben azt mondjuk ki, hogy értekeljük, hogy a bizottságok, bizottság és a tagállamok szeretnék csökkenteni az irányelvek, az egységes piacra vonatkozó irányelvek átültetésének a hiányosságait, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a polgárok részéről nagyon sok kritika éri ezt a témát, pontosan az arra vonatkozóan, hogy hogyan ültetik át az egyes irányelveket az egyes tagállamokban. Aztán hatos napi rendi pont, az is különösen fontos a mi bizottságunk munkája szempontjából. Úgyhogy mi is megerősítjük azt, hogy jelentősen csökkenni kell a jogsértési eljárások hosszát, amelyeket a bizottság indít be. Nem véletlenül tegnap foglalkoztunk azzal a témával, ami négy különböző petícióra vonatkozott, négy különböző tagállamból érkeztek ezek a petíciók, és mindegyik arra vonatkozott, hogy túl hosszúak ezek az eljárások, és hogy ez nem felel meg a polgárok jogai védelme, helyes védelmének, és mindegyik jogsértési eljárása vonatkozóik, ami nagyon-nagyon régóta megnyílt, és soha nem akar lezárulni. Ezt is nagyon fontos pontnak tartom, és úgy gondolom, hogy nagyon hasznos, hogyha támogatjuk és hangsúlyozzuk a bizottsági határozatban, a bizottsági döntésben ezt a kérdést is, hiszen napról napra találkozunk ezzel a problémával. Aztán a véleményben nagyon helyesen számos felhívás szerepel a bizottságnak címezve, hogy támogassák, ösztönözzék a párbeszédet a nem kormányszervezet szervezetekkel, az polgárokkal, különféle olyan szervezetekkel, amelyek bizonyos polgári csoportokat képviselnek, hogy jobb legyen a hozzáférése a polgároknak az egységes piachoz. Ez egy prioritást kell, hogy élvezzen más témákhoz képest. Úgy gondolom, hogy a vélemény minden szükséges elemet tartalmaz, amit mi javasolnánk, illetve ami kötelességünk továbbítani az illetékes bizottságnak. Más nem is szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban. Kiosztottuk ezt a tervezetet, remélem, hogy annak ellenére, hogy nagyon kevés idő volt rá, és el tudták olvasni. Most kérdezném, hogy ez a témához szeretne valaki hozzászólni érdemben ehhez a véleményhez, amit most rövidet beutattam. Sí. Igen. El kollega Jár. Jár kollega. Kifejezetten támogatni tudom ezt, hogyha a petíciós eljárásban a problémáinkat kellene bemutatni, akkor nagyon röviden, akkor két pontot emelnék ki. Az első az, hogy egyre inkább érezzük, hogy a jogalkalmazás, a a polgárok jogainak konkrét betartása az Európai Unióban azért nagyon különböző. Gondoljunk csak a spanyol partvédelmi törvényre, ahol van itt egy jelenség, amelyel szembesülünk, és a magán tulajdonhoz való jogot különbözőképpen kezelik, és ezt egységesíteni kéne, ezt meg kéne vitatni. Mindenkinek azt az érzést kell adni, hogyha valaki megváltja az EU-n belül, megváltoztatja a lakóhelyét az EU-n belül, akkor mégiscsak egy közös jogi keret közö, keretei között marad, és nem egyéb befolyásoknak van kitéve. A másik nagy probléma, ha megállapítjuk, hogy van egy probléma, és valami nincs rendjén, újra és újra azzal szembesülünk, hogy a jogsértés miatti eljárások elhúzódnak. Ugye mi történik, a tagállami válaszok nem érkeznek meg időben, ezt kifejezetten szeretném megemlíteni. Tudom, támogatni tudom az elnök asszonyt, a belső piac jó, jó a gazdaságnak, de hát azért nagyon fontos ez a polgárok számára is az EU-n belül, hogyha az Európai Unió projektet támogatjuk, itt akkor lehet sikeres. Tehát teljesen támogatom az iménti pontokat. Köszönöm szépen, Natali Bergeré a szó bizottság részéről. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék egy kicsit hozzászólni egy előző témához, vagyis a Single Market Act előkészítésével kapcsolatos lenne a hozzászólásom. Bárni biztos úr a meghallgatás során hangsúlyozta, hogy számára nagyon fontos, hogy az erőfeszítések középpontjában a polgárok legyenek, és így erősítsük meg a belső piacot. A Single Market Act kidolgozása a bizottság részéről történt transversális módon, vagyis az Európai Bizottság minden érintett főigazgatósága részt vett ebben a munkában. Barnier biztos úr részletesen elemezte az összes kapcsolódó témát. Monti professzor úr jelentését, Louis úr jelentését az Inko bizottságban. A bizottság október 27-én fogadta el az egységes piaci dokumentum tervezetét, és van is egy olyan honlap, ahol ez megjelent, pontosan azért, hogy a vitát le lehessen folytatni. És most várjuk, hogy február 28-áig várjuk az összes véleményt. Mindegyik véleményt nagy odafigyelése fogjuk elemezni. A biztos úr és a szolgálatok szorosan együttműködnek az Európai Parlamenttel azért, hogy az IMCO munkáját figyelemmel kövessék, illetve az egyes egységes piaci témákra vonatkozóan Buszói úr munkáját, Korea de Campos úr munkáját is követjük. A versenyképességi tanács december 10-én fogadta el a következtetéseket, amelyekkel támogatja a bizottság a benyújtott javaslatokat, a Single Market Act-hez kapcsolódó javaslatokat. A különböző vélemények fényében, amit egyrészt a Parlament, másrészt a tanácstól, az EGSZB-t, a régiók bizottságától, illetve az összes érdeklődő polgártól fogunk kapni, akik szeretnének ebben a konzultációban részt venni. A bizottság végig fogja gondolni ezeket a javaslatokat, és ennek alapján fogja összeállítani a végleges Single Market Act-et tavaszra. És természetesen ez függeni fog az Európai Parlamenti állásfoglalástól is. A petíciós bizottság hozzájárulása rendkívül fontos, gazdagítani fogja ezt a kérdést, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy a polgárok részéről közvetlenül a petíciós bizottság milyen témájú kezdeményezéseket kap kérelmeket kap. Köszönöm szépen, hogy Ken képviselő. Tak, fru formand. Jeg vil også sige tak for det foreslåede. Øh, øh. Köszönöm a szót és köszönöm a javaslatot is. Azt gondolom, hogy egyet érthetünk az elhangzottak nagy részével. Két megjegyzésem lenne. Talán tisztázni kéne néhány kérdést a nyolcas ponttal kapcsolatban például. Nagyon jó lenne. Tehát a nyolcas ponton belül egyértelmű szabályokat kell lefektetni. Nyilvánvalóan probléma lesz abból, hogyha nincsenek egyértelmű szabályok azzal kapcsolatban, hogy ezt hogyan kell megvalósítani. A hetes ponttal kapcsolatban pedig, amely arról szól, hogy a fogyasztók például csoportos eljárást indíthatnak, szabályozni kellene, hogy pontosan hogyan csoportosulatnak, hogyan szövetkezhetnek és indítatnak eljárás, a többivel viszont egyetértek. Köszönöm szépen. Grazie, quindi anticipato la tempistica. Köszönöm szépen. Akkor jeleztem, hogy szoros a határidő, módosítok benyújtásának a határideje. Csütörtök 15 óra. addig várjuk a módosító indítványokat, és akkor a dokumentumról a szavazás a következő ülésen lesz, február 1-én. Köszönöm, következő napi rendi pont. 15-ös napi pont, tervezett balti tengeri Oroszországot és Németországot összekötő északi áramlat gázvezeték környezeti hatásáról szóló jelentés nyomon követése. Ger kolléga, Geringer kolléga, tessék. Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, ostatni Köszönöm a szót, elnök asszony. Nos, 2010. júliusában érkezett be hozzánk a kérdés, és az Európai Bizottság választ adott kérdéseinkre úgy tűnt, hogy elégedettek a Nord stream kapcsolatban benyújtott jelentéssel. Ez az északi áramlatot öt tagállam is jóhagyta, Oroszország, Németország, Dánia, Finnország és más államok is támogatják. A bizottság pedig úgy gondolta, hogy nincsen ebben a kérdésben feladata, és elfogadta a beruházó által összeállított jelentést. Ismétlem, tehát a beruházó állította össze a jelentést, és nem azok, akiket érinthet egy esetleges környezeti katasztrófa, amelyet a gázvezeték, a különvezeték okozhat. Az lenne a kérdésem a 85-ös irányelv végrehajtóihoz, hogy hogyan képzelik el a tapasztalat cserét, illetve az irányelv végrehajtásának hatékonyságának megvitatását, hiszen a 11-es cikk ezt előírja. Az lenne tehát a kérdésem, hogy elégedettek-e a környezetvédelmi hatásvizsgálattal, amelyet a Nord Stream készítetett. Elégedettek-e a nyilvános konzultációval, amelyet a cég szervezett, hiszen több nemzetközi szervezet is elégedetlen az imént említett jelentésnek a környezetvédelmi hatásvizsgálatról szóló részével. az észt természetvédelmi alap, az észt természetvédelmi szövetség, az észt zöld mozgalom, mindannyian elégedetlenek ezzel a jelentéssel, és egy finn bírósági eljárás eredményét várják, amely az észt és finn területeken történő építkezéssel kapcsolatos. Az imént említett szervezetek szerint a hatásvizsgálat nem teljes, és nem szerepel benne minden környezetvédelmi veszélyforrás. Természetesen továbbra is várjuk a bíróság döntését, de ez időbe kerül. A német WWF tagszervezet is megvizsgálta a hatástanulmányt, és arra jutott, hogy nem kielégítő. Ők nyomást helyeztek a cégre, bár jogi eszközök nincsenek a kezükben. A WWF-nek minden esetre sikerült kialkudnia 10 millió euró további keretet környezetvédelmi projektekre, felvetődik tehát a kérdés, hogy a Nord Stream, az északi áramlat miért vállalta, hogy ezt az összeget elkölti a környezetvédelemre, pedig a saját jelentésükben azt állítják, hogy nincsenek olyan kérdések, amikre ugye ezt az összeget rá kellene költeni. Tehát a WWF-nek kompenzációt sikerült kiharcolnia olyasmire, ami hát a cég álláspontja szerint nem létezik. Azután a Clean Baltic, tehát a Tiszta Balti tengerért nevű szervezet is elégedetlen a Nord Stream jelentésével, és kérdéseket tettek fel a cégnek, de választ nem kaptak. Hát így kell végezni a nyilvános konzultációt? Egyetért ezzel a biztos, ez a bizottság. Végezetül kétlem, hogy a az északi áramlat által összeállított környezetvédelmi hatásvizsgálat megfelelő lenne, hiszen ők finanszírozták azokat a kutatókat, illetve kutató létesítményeket, amelyek aztán elvégezték hatásvizsgálatot. Így aztán tudni lehet, hogy több mint 500 millió dollárt fizetett a Gautland Egyetemnek, amely végül elvégezte ezt a vizsgálatot, ezt az elmezést a cég felkérésére. Úgyhogy felmerül a kételj a, az elemzés megbízhatóságával kapcsolatban. A halászok is ellenkeznek, hiszen már most látják, hogy a halászterületek átkerültek, elmozdultak eredeti helyükről, hiszen már most negatív hatása van a projektnek. A Nord Stream egyébként fizet a halászoknak, nem tudjuk, hogy pontosan hogy működik ez a rendszer, ez az eljárás, ugyanis nem nyilvánosak a köztük érvényben lévő szerződések, de annyit tudni lehet, hogy a lengyel halászok például hajonként 5000 eurós nagyságrendű kompenzációt kapnak, a svédek pedig hajonként 30 ezer eurót kapnak azért, hogy a mm, halászterületek áthelyeződtek. Kérdés, hogy vajon ezt hogyan szabályozzák az Európai Unióban, hiszen itt egységes szabályoknak kellene lennie egy-egy területen, egy-egy ágazaton belül. Érintettek természetesen a tagállamok is, és 2009-ben Lettország kételjeit hangoztatta a környezetvédelmi hatástanulmányjal, illetve biztonsági kérdésekkel kapcsolatban. A litván hatóságok szerint a környezeti károk vizsgálata illetve a környezeti károkat alulbecsülték a projektben, így aztán nekik is kiteik vannak azzal kapcsolatban. A Nord Stream csak akkor reagál az érintettek felvetéseire, aggájaira, hogyha nyomást gyakorolnak rá. Kérdezem én, hogy ezt a bizottság elfogadhatónak tartja-e, különösen annak fényében, hogy a projekt az Európai Unió égisze alatt zajlik, és a transeurópai hálózatok egyik projektjeként sorolják fel, illetve hivatalosan elfogadott Európai Uniós projektnek is számít. Az Európai Unió weboldalain is, illetve a Nord Stream weboldalain szerepelnek az EU tisztségviselőitől vett idézetek, tehát úgy tűnik, azt a benyomást kelti a weboldal, hogy már nincsen semmilyen kétel, nincsen semmilyen aggály, és minden engedélyt megkaptak. Kérdezem tehát ismét, hogy az Európai Bizottság elégedett-e a környezetvédelmi hatásvizsgálattal, illetve a nyilvános egyeztetés színvonalával. Jó néhány környezetvédelmi szervezetet felsoroltam, illetve a lengyel gazdáknak is aggályok vannak, ezek nem igazak, akkor mit gondol a bizottság? Köszönöm. Köszönöm. A bizottsági a szó. Thank you, Madam Chair. Uh, indeed, this is a... Köszönöm, elnök asszony. Nos, valóban ez a kérdés jó ideje az asztalunkon fekszik, az, az Európai Parlament is régóta foglalkozik vele, és a bizottság is 2007 óta amikor az első dokumentumok beérkeztek. Azóta két nyilvános meghallgatásra is sor került, illetve egyéb találkozók is voltak a petíciós bizottságban és az Európai Parlament más szervezeténél. A bizottságnak nincsen jogköre arra, hogy független vizsgálatokat végeztessen ezen a területen. Hadd magyarázzam el ennek okait, hiszen ma, ahogy a képviselő azt mondta, hallottuk, ugye megtörténtek a hatásvizsgálatok, és ezekkel kapcsolatban kételyek vetődtek fel, mindig azt az ilyen vizsgálatok minőségével foglalkozunk. De hogyha szabad elnök asszony, először azt mondanám el, hogy maga a projekt, ez az Északi Áramlat nevű projekt, a kezdetekkor szerepelt a Tanács és az Európai Parlament 2006-os határozatában, amely lefekteti a 10 prioritási projekt irányelveit. Sok-sok projekt szerepelt ott, amelyek elvileg a jövőben megvalósulhatnak és prioritást élvezhetnek, tehát a tanács és az Európai Parlament döntött erről. És ekkor nyilvánvalóvá tették, hogy a projektnek be kell tartania, mint mindig, de hát itt is megismételték és kiemelték, hogy a projektnek figyelembe kell vennie a környezetvédelmi jogszabályokat, és azoknak megfelelően kell a projektet végrehajtani. És ez, ennek értelmében környezetvédelmi hatásvizsgálatot is végezni kell. A képviselő asszony említette, hogy maga a beruházó fizette a hatástanulmányokat. Ez így normális, elnök asszony. A környezetvédelmi hatásvizsgálatokról szóló irányelv is előírja, hogy a fejlesztőnek kell a hatóságok rendelkezésére bocsátani a szükséges információkat, amelyek alapján megadható az engedély. Hogy miért van ez? Azért, mert a, fej, a fejlesztő beruházó által nyújtott információk nem mindig egyébként hatásvizsgálat formájában, tehát minden ilyen információt nyilvános konzultáció során megvizsgálunk, kielemzünk, illetve az illetékes hatóságok, amelyeknek az engedélyt ki kell adniuk, szintén megvizsgálják ezeket. Így aztán megvizsgálják a hatásvizsgálatot, és ez egy interaktív vita alapján kibontakozó folyamat. Az irányelv kétféle konzultációról rendelkezik. Az egyik az illetékes hatóságokkal zajlik, a másik pedig a nagyközönséggel. Bizottsági tisztviselőként a sok éves tapasztalatom azt mutatja, hogy ez az első olyan projekt, amely során ilyen kiterjedt nyilvános konzultációt folytattak az összes érintett tagállamban, az Európai Parlamentben, a nemzeti parlamentekben és más fórumok előtt is. Minden információ hozzáférhető volt a nagyközönség számára. Mi a bizottság a kezdetektől azt mondjuk, hogy mivel nem volt feladatunk saját jelentést írni a kérdésről, csak megfigyeljük, nyomon követjük ezeket a folyamatokat. Egyeztettünk is erről a kérdésről hivatalosan, formálisan, különböző intézményes csoportokkal, például a környezetvédelmi hatásvizsgálatok szakértőinek munkacsoportjával. Ott az EU minden 27 tagállamának képviselői jelen vannak, és egyeztettünk a környezetvédelmi hatástanulmányról többször, és nyomon követtük a környezetvédelmi hatásvizsgálattal kapcsolatos munka haladását, és ezeken a találkozókon, ezeken az egyeztetéseken soha nem vetődött fel formálisan az érintett tagállamok részéről, hogy érvénytelen lenne a hatásvizsgálat, vagy nem lennének helytállóak az abban szereplő adatok. De hát milyen adatokról is van itt szó? Részletes, tudományos adatokról van szó, hiszen aki nem tudja, annak elmondanám, hogy ez a csővezeték Oroszországból Németországba tart, 1200 km hosszú, és áthalad a tagállamok területi vizein, így aztán az érintett tagállamok engedélyre is szükség van a vezeték megépítéséhez. A környezetvédelmi hatástanulmányokról szóló irányelv, illetve a határokon átnyúló konzultációt szabályozó ESPO-i egyezmény értelmében már a kezdetektől az bizottság álláspontja az volt, hogy nyomon követjük ezeket a folyamatokat, ezeket a konzultációkat. Fel sem tudom itt sorolni, hogy mennyi munka zajlott a konzultáció terén. A bizottság legfrissebb hozzájárulásában, a legfrissebb anyagában részletes felsorolást is kapnak, például a németországi környezetvédelmi hatástanulmányról. Csak hogy képet kapjanak a helyzetről, egyébként elmondanám, hogy az öt érintett tagállam területére külön tanulmányok készültek, tehát Finnország, Dánia, Németország, Svédország és Oroszország kapcsán is külön hatásvizsgálatok készültek. Németország esetében több mint ezer oldalas szakmai jelentés készült, illetve erről az érintett nagyközönségnek egy nem szakmai jellegű összefoglalás is készült 14 oldalas terjedelemben. Volt egy külön jelentés a természetvédelemről, és volt egy külön jelentés a hatóságok, a környezetvédelmi hatóságok kérésére, illetve külön kötetben állították össze a technikai információkat. Hogy miért készült ennyi adag? Hát pontosan azért, mert a projekt sajátosságai miatt külön figyelemre van szükség, és több szolgálat, több hatóság is részt vett ebben az egyeztetésben a tagállamok részéről. Még egy példa. Nagyon fontos volt, hogy a csővezeték ne esetleg régi bombákra, robbanóanyagokra épüljön, amik később felrobbanhatnak. Nos, voltak olyan bombák, amelyeket sikerült megtalálni, és a finn haditengerészet, illetve a svéd haditengerészet felügyelete alatt robbantották fel ezeket, hogy semlegesítsék a veszélyt. Hát hogyan azonosíthatná ezeket a veszélyforrásokat a tenger mélyén a a bizottság vagy a nagy közönség hogyan tudhatná, a polgárok honnan tudhatnák, hogy pontosan hol vannak ilyen régi robbanóanyagok, és hova szabad építeni a csővezetéket. Egyébként a balti tengeren normális, rendszeres eljárás, hogy a, az ott elhelyezett aknák és robbanóanyagok semlegesítésére sor kerül. Születek egyébként megalapodások a Nord Stream ellen panaszt emelőkkel, de ez ennek az eljárásnak a keretein belül zajlik. Amikor megkapják az engedélyt, mert ahogy említettem, ez egy interaktív folyamat, az engedély kinyújt, kiadásáért felelős tagállamok feltételeket támasztanak a beruházóval szemben. Bizonyos feltételeket teljesítenie kell. Például kompenzációt kell nyújtania, vagy csökkentenie kell az esetleges károkat, hatásokat, vagy esetleg további vizsgálatokat, elemzéseket kell végeztetnie. Ebben a konkrét esetben megemlítenék egy fontos példát, miután Németország megadta az engedélyt, felvetődött egy probléma, egy kérdés a hajózással kapcsolatban, a lengyel kikötők elérésével kapcsolatban, hiszen a lengyel hatóságok a vizsgálatok után úgy döntöttek, hogy a jövőben kibővítenék a kikötőket, a Csecsini, illetve a Szinovici kikötők mélységét növelnék, és ennek eredményeként miután a Nord Stream projekt megkapta az engedélyt, a német hatóságok visszaívták őket, és jelezték nekik, hogy újabb kockázatelemzést kell végezni, és ennek eredményeként a cég áthelyezte 12 kilométerrel a csővezetéket, egy másik szakasznál pedig másfél méteres mélységbe, eh, mélyebbre eh, helyezték, mint ahogy tervezték. Azt a kérdést tenném fel tehát a képviselő asszonynak, hogy ugye rengeteg formális információ áll rendelkezésünkre, illetve folyamatosan nyomon követtük éveken át a folyamatot, azt válaszolnám neki, hogy úgy gondoljuk, hogy példamutató volt a nyilvános konzultációs eljárás és az eredmények is, és ezért szerepel ez a projekt példaként, ezért hozzuk fel példaként, és demonstráljuk, hogy hogyan kell végezni az átlátható projekt tervezést, fejlesztést és a környezetvédelmi hatásvizsgálatokat. Megértem, hogy korlátozott az időnk, és azt javasolom, amit korábban is javasoltam egyébként, hiszen ez rendkívül fontos projekt számunkra, hogy bármikor szervezhetünk egy hosszabb vitát a beruházó és az érintett tagállamok részvételével, hogy mindenki elmondhassa, hogy mi a saját tapasztalat ezzel a projekttel kapcsolatban, és akkor meghallgathatjuk konkrétan, hogy milyen konkrét kifogások merülnek fel. Egyébként a projekt félúton jár, úgy 600 kilométeren kiépült a csővezeték, és semmilyen probléma nem adódott, nem robbantak fel korábbi bombák, nem történt környezetkárosítás, tehát terv szerint zajlik. Úgy gondoljuk tehát, hogy a nyilvános konzultáció lezajlott megfelelően, és a formális jelentéseink szerint jól zajlik a projekt, sok hasznos tapasztalatot születünk le belőle. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm a válaszát és a válaszának a pontosságát, bár ugye még mindig nyitottak bizonyos kérdések. Megnyitom a vitát a kollégák előtt, és a kolléga kért először szót, ha jól gondolom. Pani Przewodnicząca, dziękuję przedstawicielowi Komisji za, za ustosunkowanie. Köszönöm a szót, elnök asszony, megköszönöm az Európai Bizottság képviselőinek válaszát a Iringer képviselő asszony által elmondottakra. Úgy gondolom azonban, hogy a képviselő asszony feltette kérdést, de nem egészen arra kapott választ. A csőzeték építése körüli környezetvédelmi kérdések, problémák nagyon fontosak, de rámutatnék arra, hogy nem ez az egyetlen probléma az érintettek számára. A közelmúltban hallhattunk egy másik aggasztó kérdésről is, amelyről csak röviden ejtett szót, ami ellentmond a gyavak és szolgáltatások szabad mozgásának, ami az Európai Unió működéséről szóló szerződés egyik sarokköve. A bizottság, mint az Európai Unió végrehajtó hatalma, nos hát felelős az Európai Parlament intézkedéseinek végrehajtásáért is, és így biztosítania kell, hogy ez a Nord Stream projekt megfeleljen a nemzetközi jognak, illetve a Balti-tenger kiegyensúlyozott fejlődését is szolgálja. Tehát a Sinauscsai kikötőhöz való szabad hozzáférést is biztosítani, biztosítani kell. A média is hosszasan beszámolt arról, hogy meg kell növelni a kikötő környékén a csővezeték mélységét, tehát mélyebbre kell áthelyezni, és a cég biztosított mindenkit arról, hogy a csővezeték nem akadályozza majd a hajók mozgását, illetve a lengyel kikötő jövőbeni fejlesztését. De hozzá eljutott információk szerint ez nem igaz. A korábbi mm, megnyugtató információk dacára a csövezeték csak 17,5 méter mélységben fekszik a kikötő környékén, ami megakadályozza bizonyos hajók bejutását, amelyeknek a merülési mélysége 13 méternél nagyobb. Emiatt aztán a kikötő nem fogadhatja majd be a jövőben a nagyobb merülési mélységű hajókat, ez pedig akadályozza a kikötő fejlesztését. Kiemelném, hogy a terveket csak a jövőben, jövőben a múlt évben készítették el, így aztán nem fogadhatom el a Nord Stream ö, azon állítását, hogy a lengyelek amúgy sem terveznék a kikötő bővítését. Ez korlátozhatja a rostoki kikötővel való versenyt, a kikötőnek a rostoki kikötővel való versengését, ahova bejuthatnak a nagyobb hajók. Júliusban a kérdés már a petíciós bizottság elé került, de akkor nem született megoldás, és úgy tűnik, hogy továbbra is függőben van a kérdés. A média beszámolói alapján 2011. január 10-én a Nord Stream és a kikötői hatóságok megállapodtak arról, hogy munkacsoportot hoznak létre, amely igyekszik majd megoldani a csövezeték mélyebbre helyezését a kikötőhöz való vezető útvonalon. Aggódom azonban amiatt, hogy ez csak egy újabb lépés, amely arra irányul, hogy a problémát megkerülje a cég. A bizottság felelős a szerződések betartatásáért, ezért a bizottságnak van joga arra, hogy eljárást indítson, amiatt, hogy a cég korlátozza a javak és szolgáltatások szabad mozgását megismételném, hogy a kikötőhöz való hozzáférés akadályozása német felségvizeken zajlik, nem nemzetközi vizeket érint az eset, így aztán a bizottságnak igenis van lehetősége lépni. Az Európai Bizottság képviselőjét kérem, hogy vizsgálja meg ezt a problémát, illetve rákérdeznék arra is, hogy jogi elemzést kell esetleg készíteni erről a kérdésről felvetnék még egy kérdést, amit a képviselő asszony már említett, így aztán nem beszélnék róla hosszasan, de probléma van a halászoknak fizetett kompenzációval is. Úgy gondolom, hogy hát mindenképpen igazságtalan legalábbis, hogyha a lengyel halászok egy tizedét kapják annak a kompenzációnak, amit például a dán vagy svéd halászoknak kifizetnek. Így aztán erre is felhívnám az Európai Bizottság figyelmét. Köszönöm. Köszönöm, Buzináro kolléga. Thank you very much indeed, Mrs. Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy teljesíthetetlen feladat, hogy egy francia kifejezést használjak. A bizottság részéről azt halljuk, hogy a projekt fele már teljesült, a, tehát félig már teljesült, már megépítették, és akkor most mit csináljunk? Kollégák, Nézzünk vissza a Libiszki jelentésre és ennek a tartalmára. Mert abban a jelentésben több kérdőjel maradt, és ezekre a kérdésekre még se az északi áramlat, se az Európai Bizottság nem találta meg a választ. Első, a hitelessége és az objektív jellege a környezeti hatástanulmánynak. Amikor ez készül, amikor ezt egy olyan cég készíti, ahol egy cég részéről már is érdekütközés lép fel. Hát ez egy teljesen egyértelmű érdekütközés, és nem látok olyan befektetőt, aki annyira naív lenne, meg annyira nagylelkű lenne, hogy kifizessen egy céget azért, hogy készítsen egy projektet, ami az ő, vagyis a cég érdekei ellen szólna. Második uh, nyitott kérdés. Semmilyen garanciánk nincs, még egyszer mondom, semmilyen féle garanciánk nincs arra, hogyha bármilyen uh, katasztrófa történik. Gondoljunk a mexikai öböl uh, katasztrófájára, ugye a British patrol Persze a gáz az nem olaj, ugye ezt mondták nekem az északi áramlat képviselői, és egy katasztrófának a mértéke nem lehet olyan olyan drámai, mint a mexikai öbölbeli. Ezzel együtt, hogyha az amerikaiak, és ne felejtjük, az amerikai kormány nem egy kis államnak a kormánya, hanem az amerikai kormány még mindig harcol a British Petroleummal, hiszen ott több mint 20 milliárd dolláros értékről van szó, és a vita még mindig nem zárult le. Hát akkor hogy tudjuk mi azt elképzelni, hogy valakinek legyen olyan hatalma, hogy kompenzációt követeljen, ha egy ilyen drámai helyzet alakulna ki. Semmi, tehát senki se jogi szempontból, se intézményi szempontból nincs tisztázva ez a kérdés. Hármas pont, biztonsági kockázat. egy olyan világban, amikor a nem konvencionális biztonsági fenyegetettség többszörösére emelkedik, ugye többféle nemzetközi jogi uh, rezsim érvényesít, nincs semmilyen uh, járható megoldásunk arra vonatkozóan, hogy a biztonsági fenyegetettséget hogyan kezeljük az északi áramlat gázcsővezeték esetében. Négyes kérdés. A Fekete-tengeri jövőbeni projektek kérdése. Hogyha nem vonjuk le a szükséges tanulságokat az első balti tengeri projekt alapján, akkor a jövőbeni projektekről semmit nem fog tudni, illetve erről semmit nem mondtak a, se a bizottság részéről, se más intézmények részéről, teljes a hallgatás. És végül Oroszország még mindig nem ratifikálta az ESPO egyezményt. Az Expo egyezmény a legjelentősebb jogi eszköz arra, hogy egy országot kötelezni lehessen arra, hogy a környezeti kérdéseket megfelelően kezeljék a mi jogi szintünkön. A bizottsághoz fordulok. A bizottság, az Európai Bizottság számára az ESPO egyezmény prioritást élvez az Oroszországa folytatott párbeszédünkben? Egy mondat is elhangzott erre vonatkozóan? Nem, nincs rá válasz. És végül az én következtetésem az, hogy a mi harcunkban az Európai Bizottság és az Európai Parlament részéről, amikor a multinacionálisokkal állunk szemben, sőt energia témában, akkor gyengék vagyunk, és a kapcsolat még mindig kiegyensúlyozatlan. Köszönöm szépen. Eh, kollega Simanski. Simanski kolléga, kérem, hogy rövidebben szóljanak szóljanak hozzá, hiszen hét hozzász, héten kértek hozzászólást, plusz a bizottságot is meg kell hallgatnunk, úgyhogy kérem, hogy röviden fogalmazzanak. Kilka spraw zostało poruszonych. Ja zwrócę uwagę, że sprawozdanie, rezolucja parlamentu... Nos, köszönöm a szót. Felhívnám a figyelmet arra, hogy az Európai Parlament 2008-as állásfoglalása szabályozza erre a kérdést, és nem csak környezetvédelmi témákkal foglalkozik. A 15-ös pont például felhívja a bizottságot arra, hogy elemezze ki, hogy ezt a beruházási projektet a közösségi és egyéb nemzetközi jognak megfelelően folytatják-e. Felkérem a bizottságot, hogy tájékoztassa minket arról, hogy hogyan vizsgálták meg ezt a kérdést, különös tekintettel arra, hogy garanciát nyújtanak arra, hogy harmadik országok is hozzáférhessenek az északi áramlat projekthez, ami a gázpiac szempontjából rendkívül fontos. A Gazpromnak nem igazán tetszik ez a feltétel, és ők mindig igyekszenek megkerülni ezt a szabályt a saját szerződéseik útján. A 29-es pontban a beruházás gazdasági következményeivel kapcsolatos kérdéseket vetünk fel. A bizottságot megkérdezném, hogy mit milyen munkát végeztek a projekt gazdasági következményeivel kapcsolatban. A négyes pontban pedig a gázpiaci versenyre hatott, illetve gyakorolt hatások hatásvizsgálatát kérjük. Megkérdezem a bizottságtól, hogy milyen információi vannak a gázpiacra gyakorolt hatásokról. És hogy tisztázom, megjegyzés, a stecsini és vinósei kikötőkhöz való hozzáférés nem gátolja teljes egészében a gázvezeték, de a lengyel aggály még mindig a hamburgi hatóságok előtt fekszik, munkacsoportokban nem sikerült ezt megoldani, tehát továbbra is konfliktus van a kikötői hozzáférés kérdésében. Nem mondhatjuk ki 100%-os biztonsággal, hogy a 15 méteres merülési mélységű hajók nem férhetnek majd hozzá a kikötőkhöz. Második megjegyzésem a közleménnyel ellentétben a gázvezeték nem a gázpiac diverzifikációjához vezet. Ez nem csak a tranzit utak kibővítéséről szól, nem csak az szükséges a piac diverzifikálásához, hanem újabb gázforrások bevonása is szükséges. Ez már pedig a gázvezeték éppen azt fogja szolgálni, hogy monopolizálják a gázpiacot, és növeli csak az orosz gáztól való európai függőséget. Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság megközelítése nem túl logikus. A bizottság nem értette meg, úgy tűnik a projekt teljes filozófiáját, vagy nem akarja megérteni a projekt filozófiáját. Az előzetes tájékoztatások alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a bizottság figyelmen kívül adja az Európai Parlament állásfoglalását kérném a bizottságot, hogy reagáljon ezekre a felvetésekre, ne csak a környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozzon. Köszönöm. Köszönöm, Kolátka Bobinska képviselője szó. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Több aspektust kell megvizsgálni, kell elemezni, sőt a környezetvédelem aspektusa is több részre oszlik. Göringer mondja, említett bizonyos környezeti fenyegetettségeket, viszont vannak egyéb jelentések is, amelyek a bizottság részéről azt látjuk, hogy nem kell félni, nincsenek kételyek. Úgyhogy végülis az a kérdés, hogy mi a következő lépés. Milyen, melyik elemzést vesszük, vagy fogadjuk el érvényesebbnek, melyik az, ami majd a mi véleményünk fog alapulni. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hiszen a mi bizottsági munkánkban Gyakran felmerül ez a probléma. A bizottsághoz a következő kérdést szeretném intézni. Amikor önök felügyelik a helyzetet, hogyha kiderül, hogy felmerül a környezeti kár, akkor fognak egy olyan döntést hozni, hogy leállítják ezt a projektet? Meg tudnák-e ma mondani, hogy igen, vállaljuk, hogy azonnal leállítjuk a projektet, hogyha fölmerül ilyen fenyegetettség. Természetesen ez a normál felügyeleti munkához kapcsolódik, hiszen ahogy korábban el is hangzott már, fölmerülhetnek vészhelyzetek, sürgős intézkedést igénylő helyzetek. A szakbizottság képviselője említett egy infrastruktúrális csomagot, és az északi áramlatot európai prioritást élvező projektként kezeltük. De hát a dolgok változnak. Az új infrastruktúrális csomagról újra vitát folytatnak ebben az évben, úgyhogy egyáltalán nem biztos, hogy ez a projekt megint prioritást fog kapni, és hogy ezt európai projektnek fogjuk-e te- tekinteni. Sőt, mi meg fogunk tenni mindent azért, hogy ez ne legyen többé már európai prioritás. Pontosan azért, mert bizonyos európai elvek és eljárások nem teljesülnek. Az energiastratégia 2015-ös új stratégia tekintetében, amiről Strasbourgban szavazás is folyt, egyértelműen szerepel az, hogy a kormányközi megállapodások teljes átláthatóságát kell biztosítani. Az északi áramlati megállapodások figyelembe véve a potenciális katasztrófákat is. Ez egyáltalán nem teljesül, teljesen homályos, és ez ellentétes a Nabucco projekte kapcsolatos döntésekkel. Kezdetektől fogva nagyon sok kételj merült föl ennél a projektnél. És nem helyes, hogy sokan ezt egy német-lengyel problémaként kezelik. Természetesen van ennek egy ilyen szomszédsági aspektusa is, hiszen biztosítani kell a szabad hozzáférést a mi kikötőinkhöz. De elsősorban ez egy európai projekt, és ez belső európai piaci kérdések miatt fontos, tehát nem kifejezetten német-lengyel probléma. Ezt sem szabad elfelejtenünk. Úgyhogy én azt szeretném kérni, hogyha szükséges, zárják le ezt a projektet, és szeretnék választ adni a kérdéseimre. Lehet, hogy inkább az energia ügyi biztoshoz kellene intézni inkább ezt a kérdést. Tehát hogyan fogja kezelni a bizottság ezeket a szerződéseket? Uh, I'll, I'll speak Latin, yes. Uh, Lettől beszélnék, hogyha szabad. Nos, köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok, és hát különösen örülök, hogy lettből tolmácsolás is van, így aztán anyanyelvemen beszélhetek. Nos, elnök asszony, előadó, bizottság képviselőt is üdvözlöm, én egy más megközelítésből foglalkoznék a kérdéssel, egészen konkrétan a környezetvédelmi aggályok irányából közelíteném meg. Felszeretnék tenni egy kérdést, nevezetesen azt, hogy a tengerfenekén fekvő második világháborús bombák és egyéb robbanó anyagok kérdésével mi lesz? Sok ilyen robbanó anyag van, és sok bizonyíték van arra nézve, hogy komoly veszélyt jelentenek. Korábban jó néhány halálos baleset is történt már, amelynek során a halászok hálói régi lövedékekbe és robbanó anyagokba akadtak, és ezek felrobbantak. Lenne még egy kérdésem, nevezetesen az Európai Unió illetékességével kapcsolatban. Amikor az északi áramlat javaslata először felmerült, akkor feltételezték, hogy a Nord Stream projekt részvényesei segítenek majd megoldani ezeket a problémákat. Feltételezték, hogy az ő erőforrásaikkal, az ő forrásaikkal oldják majd meg ezeket a problémákat. Manapság azonban a sajtóban azt írják, hogy a kiválasztott útvonal végleges, minden probléma meg van oldva, de hát valójában sok probléma továbbra is fennáll. Vannak ugyanis olyan területei a balti tengernek, ahol a halászok még nagyobb problémákkal szembesülnek, tehát könnyen lehet, hogy a csövezeték útvonalának megtervezése növelte a halászokat érintő veszélyt. Így aztán arra kérném a bizottságot, hogy szélesebb kontextusban is válaszoljon erre a kérdésre, hiszen az északi áramlat projekt körüli problémák kérdések még nem oldottak meg végleg. Az, azt gondolom, hogy az ásfogásban meg kell említeni a régi lőszerek, lövedékek, bombák problémáját. Ezek a második világháborús robbanó anyagok olyan problémát jelentenek, amelyet az Európai Uniónak egyszer is mindenkorra meg kell oldania. Ezért arra kérném az előadót, hogy koncentráljon erre a kérdésre, és foglalja bele jelentésébe. Köszönöm. Oken képviselő. Helt kort, for det meste er sagt, men blot spørge til, om kommissionen er opmærksom. Nos, köszönöm a szót. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy a bizottság tudatában van-e annak, hogy a balti tenger a világ egyik legnagyobb olyan tengere, amely különösen érzékeny a szennyezésre. Tehát sokkal érzékenyebb például, mint a földközi tenger. Ugye korábban említették a mexikói öblöt, annál is sokkal sebezhetőbb, sokkal érzékenyebb a balti tenger. Azt gondolom, hogy ezt a tényt figyelembe kell venni. Egy olyan tengerről van szó, amely szinte kihalhat, hogyha katasztrófa történik, hogyha szennyezés történik. Így aztán azt gondolom, hogy figyelembe kell venni a balti tenger speciális helyzetét. Ja, Frau Vorsitzende, Elnök asszony, négy kérdésem van kiegészítésképpen. Az első, itt a nagy projekteknél a környezeti hatásvizsgálat alapvetően fontos két fokozatból áll ez, ugye egyrészt azt mondjuk, hogy olyan nagy hatása van ennek, hogy a projekt nem megy át, vagy pedig azt mondjuk, hogy a környezetre gyakorolt hatás elviselhető, ezért kompenzációs intézkedésekkel ezt ki lehet küszöbölni, vagy egyenlíteni. A kérdésem az a bizottsághoz, hogy ki csinálja ezt a tanulmányt, hogy tényleg független legyen, és mindenki számára elfogadható eredményt biztosítson. A második pont a katasztrófa téma. Hát itt azért nem elég azt mondjuk, hogy elég pénzt adunk rá szükség esetére, vészhelyzet esetére. A kérdés az, hogy hogyan lehet megakadályozni, és éppen a mexikói öbölbeli dolgok arra mutattak rá, hogy a mérnökök inkább Istenben bíztak, és nem nagyon számoltak bizonyos forgatókönyvekkel, és egyszerűen nem voltak műszaki eszközeik arra, hogy egy adott helyzetre reagáljanak. Tehát a kérdés itt ebben a tanulmányban tényleg foglalkoznak a worst case esetével, a katasztrófával, és ide tartozik egyébként a lőszer vagy a robbanóanyag kérdése, és aztán a következő, amit a kolléganő ötött fel, ez nagyon fontos, mint mondtam, tényleg a kikötőket érinti ez? Korlátozza-e a kikötők fejlesztését? Ugye itt a mélyítésekről van szó a hajók számára, a kikötők gazdasági életképességét ez korlátozza-e? Aztán a negyedik kérdés az, hogy a hallászok kártalanítása nagyon különböző lehet a különböző országban. Igaz ez, hogy tényleg különböző lehet? Köszönöm szépen. Geringer Geringen képviselője a szó, az utolsó hozzászóló. Zupełnie nie e, Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyáltalán nem felel meg nekem az Európai Bizottság válasza. Nem a kérdésekre reagáltak, és nem a lényegi témákhoz szóltak hozzá lehet, hogy arra kell várnunk, hogy a mai vitán felvetett kérdésekre majd választ tudjanak adni további információk alapján. Még egy kérdésem lenne az Európai Bizottsághoz. Az Európai Bizottság folyamatosan ismétli, hogy nincs jogi eszköz európai szinten, ami lehetővé tenné, hogy független hatástanulmányt végeztessenek, vagyis az északi áramlat által készített hatástanulmányhoz képest semleges tanulmánykészítésére készítésére vonatkozóan. A, és az Európai Bizottság szerint a befektető által végzett a, tanulmány megfelelő, Szerintem a 1985-ös szabályt kéne módosítani, hiszen annak alapján mondják folyamatosan a bizottság részéről azt, hogy nincs lehetőség független elemzés készítetésére. Pedig a világon az első ilyen fajta projektről van szó, a tengermélyen soha nem készült még ilyenfajta csővezeték, a balti tenger, ahogy elhangzott, nagyon érzékeny, és hogy nem elég, tehát nem túlságosan mély, nagyon nagy a vízáramlás, nagy sebessége haladít itt a víz, tehát bármilyen problémának katasztrofális hatása lenne. Úgyhogy én azt kérném, hogy a bizottság vizsgálja azt meg, hogy van-e lehetőség ennek az helyzetnek a módosítására. A 2010-es tanulmány elkészült, és a bizottság feladata ennek a nyomon követése. A jelentésben van egy olyan mondat, amely azt mondja, hogy az északi áramlat továbbra is felügyeli a Bati tenger ekoszisztémáját, és az építés követően több hétig, illetve néhány napig. Hát milyen fajta felügyelet, ami csak néhány napig tart, a megépítés követő néhány napra vonatkozik ez a felügyelet, amikor a környezeti hatásokat vizsgálják. Nem fogadhatjuk ezt el. És ez maguk szerint egy profi vélemény. Elnök, köszönöm. Átadom a szót a bizottság képviselőjének, és szeretném azt kérni, mivel kevés az időnk, hogy vázlatszerűen válaszoljon, távirati stílusban, aztán természetesen majd egy írásos dokumentumban várjuk a bizottságtól részletes választ a felvetett kérdésekre. Mindenkinek szeretném azt mondani, hogy már egy óra késésben vagyunk a tervezethez képest, és ugye, ahogy az előbb is mondtam, a polgárok érdekében kell, hogy dolgozzunk, ezért próbáljuk rövidre fogni a hozzászólásainkat. Úgyhogy néhány percet szeretnék adni a bizottság képviselőjének, hogy reagáljon a kérdésekre. Thank you very much, Madam Chair. I, I really... Köszönöm a szót, elnök asszony. Nos, megértem a probléma összetettségét, hiszen ez nekünk is egy tulajdonképpen elsőnek tekintető ilyen nagy projekt volt. Minden esetre felkérnék mindenkit, hogy biztosítsuk, hogy az intézményes kérdésekben mindenki egységesen lássa a kérdést. Ugye ismerjük a környezetvédelmi hatástanulmányokról szóló irányelvet, illetve a kapcsolódó ESPOI egyezményt. Ezek adják meg aznak az eljárásnak a kereteit, amelyben a tagállamok is részt vehetnek. Nagyon is indokolt a dolog. Ahogy a vita során hallottuk, senki nem láthatja át az Európai Unióból ezeket a kérdéseket, amelyek az Európai Unió tagállamait érintik. Tehát a bizottság nem tudhatja, hogy hol vannak fel nem robbant második világháborús aknák, stb. stb. stb. Úgyhogy csak tömören vázolnám, hogy mi az eljárás. Az irányelv leszögezi, hogy amikor egy beruházó a projekthez engedélyt kér, és ebben a konkrét esetben egy magán beruházóról van szó, aki megkereste a projekt által érintett tagállamokat, ugye területi vizekről vagy kizárólagos gazdasági területről van szó, ezeket érinteti a projekt, engedélyt kér tőlük a beruházó. Ezek után a tagállamok a beruházónak az engedélyt az imént említett jogi szabályozás értelmében adhatják ki. A környezetvédelmi hatástanulmányok elkészítését az irányelv is szabályozza, illetve az ESPO jegyezmény is szabályozza. Az irányelv leszögezi, hogy a fejlesztőnek, a beruházónak a hatóságok kérésére kötelessége rendelkezésre bocsátani azokat az információkat, amelyek alapján az illetékes hatóságok kiértékelhetik a projektet. Az irányelv 5-ös cikke kimondja, hogy a beruházónak biztosítania kell ezeket az információkat. Egyértelmű tehát, hogy ki nyújtja az információkat, a beruházó, a fejlesztő, nem valamilyen független testület, amelyet nehéz lenne meghatározni vagy felállítani, hiszen az információkat a beruházó nyújtja, de olyan szintű ellenőrzés zajlik, hogy nehezen lehetne megkérdőjelezni az információk megbízhatóságát. A szakmai környezetvédelmi hatóságok is megvizsgálják ezeket az információkat, a civil szervezetek is megvizsgálják ezeket, és a nagy közönség is. Ezután az irányelv leszögezi, hogy az engedélyeket kiadó hatóságnak kötelessége minden ilyen információt figyelembe venni, és ennek megfelelően döntést hozni. Ahogy ezt a képviselő is mondta, nem arról van szó, hogy negatív a környezeti hatás, ezért aztán nem adjuk meg, hanem a tagállami hatóságok megadják az engedélyt, és ha szükséges, akkor feltételeket szabnak biztosíthatom önöket arról, hogy minden tagállamban interaktív folyamat volt, párbeszéd volt, az északi áramlat projekt vezetőit behívták a hatóságok, és további információkat kértek tőlük, hatalmas mennyiségű információt, tájékoztatást adtak többszöri alkalommal a hatóságoknak a fejlesztők volt, hogy meg is kettőződött a folyamat, hiszen Németországban két hatóság engedélyét kellett beszerezni. Ennyit tehát a jogi eljárásról. Az irányelv felülvizsgálata most zajlik, a parlament elé fog kerülni, hogyha kívánják, akkor kiváló lehetőségük lesz majd ekkor jelezni, hogy önök szerint az lenne helyes, hogyha nem a fejlesztő adná meg ezeket az információkat, hanem egy független szervezet, de ezt akkor nagyon precízen körül kell írni, hogy milyen szervezet. Nos, gyorsan tovább haladva, a projekt olyan jellegű, olyan természetű, hogy az első fázisban a vezeték kor adódhat a legtöbb probléma. Amint megvan a csővezeték, akkor már nem állnak fenn azok a problémák, amelyek a projekt előkészítése alatt előfordulhatnak. A halászokat érintő problémákat pontosan feltérképezték annak érdekében, hogy a projekt előkészítési fázisa alatti időszakra, amikor nem tudnak halászni, kárpótolják őket. Ezek a kárpótlások a tagállamok hatáskörébe tartoznak, nem tudom pontosan a választ, esetleg utána nézhetek, de nem a bizottság hatásköre meghatározni, hogy a halászok, illetve haltenyésztők milyen kompenzációt kapnak, ez a tagállamok hatáskörén, akikkel megtárgyalniuk. A kikötőkkel kapcsolatban elmagyaráztam, hogy amikor az engedélyeket kiadták, a lengyel hatóságok vázolták terveiket a kikötő mélyítésével kapcsolatban, és ekkor kellett visszatérni erre a kérdésre, és ahogy felvetették, mi is úgy tudjuk, hogy a projekt mögött állók a német és lengyel kikötői hatóságokkal együtt létrehoznak majd egy munkacsoportot, amely februárban kezdi meg munkáját, és igyekszik megoldást találni a kérdésre. Nyilvánvaló tehát, hogy dolgoznak ezen a kérdésen. A többi tájékoztatás a részletes közleményben megtalálható, ott esetleg megtalálják a válaszokat, de természetesen, hogyha esetleg egy egész napos vitát szeretnének szervezni az északi áramlatról, arra mi mindenképpen nyitottak vagyunk. Rengeteg más projekt is van készülőben, egyszerűen lehetetlen mindegyik nagyobb projektnél annyi munkát elvégezni, mint amit az északi áramlattal kapcsolatban csinálunk. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon sok kérdés merült föl, a téma érdekes, várjuk az írásos választ a bizottság részéről. Már most mondanám, hogy az valamelyik koordinátori ülésre föl fogok vetni egy témát, arra vonatkozóan, hogy hogyan kell, hogy eljárjon a mi szakbizottságunk ilyen és ehhez hasonló jelentés esetek föl merülésekor, amikor már egy kész jelentés van, amit elfogadtak, és nincs nyomonkövetés. Tehát itt nem a parlament és a bizottság közti problémáról van szó, hanem nekünk a parlamenten belül kell végig gondolnunk, hogyha ilyen helyzet merül föl, ami elég gyakori, akkor mit tegyünk. Mm, még egyszer kérem, hogy próbáljuk tiszteletben tartani a napirendünket, pontosan azért, hogy a polgárok érdekét szolgáljuk. Nagyon sok napirendi pont van hátra, az időnk fele már eltelt, úgyhogy három percet adok a petíciót benyújtóknak, egy percet a kollégáknak, akik szeretnének a vitában részt venni, minden egyes petíció esetében. Ennél többet nem tudok adni, mert különben nem tudjuk lezárni a napi rendünket. 16-os petíció, Irén Rogovszkának adom meg a szót. Forse... Rogovszka asszony, vagy esetleg az ő nevében Vasznyevszki képviselő szól. Uti. Három perc. Irena Rogowska, jestem autorką petycji 46 przez 2010, którą... Irena Rogowska vagyok, én nyújtottam be a 46-os petíciót. 6000 aláírás gyűjtöttem, így nyújtottam be az Európai Parlament Petíciós Bizottságához ezt a petíciót a állítsák le a felszíni bányászatot, ennek a mozgalomnak vagyok a vezetője. A régió polgár kapcsolatban ugye fölmerült az, hogy 18 évvel első, ezelőtt még szovjet katonák állomásoztak nálunk, és a szovjet hadsereg ugye jelen volt, ez egy északi terület, és lignit, vagy bányászatot kezdtek meg. 89-ben ugye a rendszer változott, és kihasználtuk a lehetőséget arra, hogy demokratikus és önkormányzati elvek alapján fejlesztük a területünket. Csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Mi az Egységes Európának vagyunk a tagjai, ez egy hatalmas projekt, de kis közösségeknek is lehetősége van arra, hogy megvédjék az érdekeiket. És most ezt a lehetőséget szeretnénk kihasználni, hiszen próbálunk fölzárkózni a fejlett országokhoz, még nem régiben is ez eléggé re, reménytelinek tűnt lignit bányászati témáról van szó. Itt tíz, több tízezer ember lakik ezen a területen. Igazából egy 1976-os terv, vagy 78-as tervről van szó a gáz, víz, infrastruktúrát fejlesztettünk a területen. A mi régiunk jelentősen fejlődött a saját erőforrások kihasználásával, illetve az Európai Uniós együttfinanszírozási lehetőségeket kihasználva. Ennek a tervnek a végrehajtása, vagyis a lignit bányászat problémát okozhat nem csak Lengyelországban, hanem egész Európában. De több polgár fordult hozzánk, és azt kérdezték, hogy egy biztonságos érezhet, biztonságban érezhetik-e magukat. A mi kérésünk a lengyel hatóságokhoz intézett kérésünkre nem kaptunk megfelelő választ. Ezért a referendumot, népszavazást indítottunk 2009-ben ez érvényes és kötelező eredményre vezetett. Viszont nem tudjuk, hogy valójában végrehajtják-e majd ezt a döntést. Sőt, úgy gondoljuk, hogy ellentétes döntés született. Intenzív jogalkotási tevékenység folyt azóta, és még mindig fennáll a fenyegetettsége ennek a tevékenységnek a beindításának. Akik a népszózáson részt vettek, 95%-ban ellene szavaztak ennek a projektnek. Elnök, elnök kérem, fogja rövidre a hozzászólását, mert még egy hozzászólás van ebben a témában. Jogaink védelmének érdekében az Európai Parlamenthez kellett, hogy forduljunk, benyújtottuk a petíciót. Úgy gondoljuk, hogy a petíción különleges, hiszen több ezer ember életéről van szó. Kérem a szakbizottságot, hogy prioritásként kezelje a petíciónkat, például indítson egy tényfeltáró missziót a mi területünkre, és szavazanak pozitívan a petíciónkról. Úgy gondolom, hogy a rendkívül fontos, hogy a lengyel kormány megfelelő párbeszédet folytasson a polgáraival. Elnök, kérem, hogy fejezze be ön a petíció benyújtását, de röviden fogalmazzon. Not this one. This one? Beckham. Pani Przewodnicząca, e, Państwo, e, Panowie. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Egy e, környezetvédelmi szervezet nevében szeretnék hozzászólni a témához, és Szeretném bemutatni, hogy milyen értékelést végeztünk, milyen környezeti, negatív környezeti hatásai lesznek annak, hogyha nyílcínyi bányászatot indítanak be a régióban. Két általános megjegyzésem lenne először is. Több opciós lehetőség van, a nyílcini bányászathoz képest, viszont az alternatív megadásokról soha nem tárgyaltak. A második megjegyzésem a Régóta létezik már ilyenfajta bányászat, viszont a környezeti helyzetet a régióban soha senki nem elemezte korábban. 140 nézetkilométer. Igazából 300 négyzetkilométert érint ez a talajvíz tekintetében. A, ez a, a kékkel jelölt terület a szlájdon, a kivetített képen az, évvég, az évszázad végéig ennek jelentős negatív hatásai lehetnek. Jelentős károkat fog okozni. Fontos természetvédelmi, természetvédelem alá Natura 2000-es területhez tartozó terület, zónákban fog ez negatív hatásokat okozni, és a Natura 2000-et ugye európai szinten védik, európai szabályok vonatkoznak ezekre a területekre. Azon kívül két erdős sávot is érint ez, ami védett területen tartozik, aztán a, az erdők megújulásának a kapacitását is ö, csökkenteni fogja. Tönkreteszi az egyetlen tóvidéket, ami a régiónkban található, és több folyó esetében is környezeti kárak fognak fölmerülni. Németország és Lengyelország közti erdős és tóvidékeken fognak fölmerülni ezek a negatív hatások. Ezzel a képen látjuk, hogy melyek a természetvédelmi területek, amelyeket lengyel jog véd, illetve a sötétebb területek, a Natura 2000-es területek. Itt viszont azt látjuk, hogy hol lesz e, ezen a bizonyos erdősávon belül a bánya, amit terveznek. A zöld területek e, mutatják a bányáknak a területét. Itt 2000 e, méteres, 2000 méter mély bányákról van szó. Itt látjuk a tervezett bányának az déli területét, láthatjuk, hogy itt hatalmas erdőterületeket fed le. Az itt található városok lakosainak a száma körülbelül 200 ezer. Ezen túl a projekt fészkelő helyeket is érinteni fog az erdőkben, és tengeri madarak élő helyére is negatív hatása lesz, mert el fog tűnni a talajvíz, és a, meg fognak szűnni a mocsaros területek is ezen a vidéken. A rendelkezésünkre álló információk alapján környezetvédelmi aspektusból úgy néz ki, hogy egy ilyen hatalmas nyílcíni fejtés megnyitása esetén jelentősek lesznek a negatív környezeti hatások, és egyáltalán nem lehet környezetvédelmi szempontból biztonságnak tekinteni ezt a projektet, sőt veszélyes kategóriába tartozik, hiszen nagyon sok állatfaj és növény életét fogja fenyegetni, például Németország és Lengyelország közötti migráns állatokról is itt szó van. Egy ilyen nagy projekt esetében Véleményünk szerint egy multidisziplinális tanulmányt kellene végezni még a projekt beindítása előtt, föl kéne mérni a környezet tényleges állapotát, és csak és ennek alapján kellene egy környezetvédelmi hatástanulmányt készíteni. A meglévő jelentés, beleértve ezt a prezentációt is, nem teljes információkon alapul. természetesen az információk alapján akár támogatni is lehet a projektet, de ahogy mondtam, ezek az információk nem teljesek. Elnök, köszönöm. Alicia Koszlowska szól hozzá a bizottság részéről. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, jak e, się Państwo wywnioskować e, z Köszönöm a szót. Nos, a Ragowska asszony által elmondottakból is kiderülhet, hogy pontosan mi itt a helyzet. A bizottsághoz is fordultak már a, az ügyben, így aztán lehetőségünk volt a korábbi állásfoglalásunkban figyelembe venni a lengyel hatóságok által közölt információkat is. Először is azt emelném ki, hogy a téma itt egy külszíni fejtés, egy alsó sziriziai külszíni bánya. Ennek megépítésére egyelőre még nem adtak ki engedélyt. A petíciót benyújtó által említett aggályok főleg a lengyel 2020-ig terjedő energiastratégiával kapcsolatosak. tehát tulajdonképpen a lignit készleteket igyekeznek megvédeni a felszíni, külszíni fejtéstől és így a felhasználástól. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a fejtés esetleg Natura 2000-es védeterületet érinthetne. Nos, azt kell mondanom, hogy a lengyel energiastratégia kapcsán két EU irányelv vetődik fel. Az első a bizonyos projektekhez kötődő környezetvédelmi hatástanulmányokról szól irányelv, a másik pedig az élőhely védelmi irányelv. Ezzel kapcsolatosan tehát a lengyel hatóságoktól információt kértünk, és azután ennek kielemzésére is sor került. A lengyel hatóságok szerint a lengyel energiastratégiában szerepel a környezetvédelmi hatástanulmány is, amelyről nyílt társadalmi egyeztetést is tartanak a lengyel szabályozás értelmében. Kiemelném még, hogy az említett dokumentum, a lengyel energiastratégiáról szóló dokumentum hosszú távú stratégiát ír le, hiszen 2030-ig tartó stratégiáról szól. Azt írja le tehát, hogy hosszú távon hogyan kell alakítani a lengyel energiastratégiát. Így aztán természetesen nem konkrét projektekről szól, és a lengyel jog értelmében minden ilyen projektnek szerepelnie kell a regionális fejlesztési tervekben, illetve rendezési tervekben, és azoknak meg kell felelni természetesen az ide vonatkozó irány elvek szabályozásának, ahogyan, annak megfelelően, ahogyan azt Lengyelország nemzeti jogba átültette. Na, ahogy korábban említettem, ezt a stratégiai, energiastratégiai dokumentumot megvizsgáltuk, összevetettük az irányelvvel, és úgy találtuk, hogy nem sérülnek az irányelv előírásai. Az élőhelyvédelmi irányelvnek a hatodik cikke vonatkozik erre a kérdésre, amelynek értelmében minden projekt esetében, és itt ugye projektelvről van szó, tehát minden olyan projekt esetében, amely Natura 2000-es védettséget élvező területet érinthet, hatásvizsgálatot kell végezni. Nos, a lengyel kormány által nyújtott információk szerint A lignisza melletti lignit készletek nem kerülnek kitermelésre a stratégia ideig, tehát 2030-ig. Így aztán a lengyel fél által nyújtott információk értelmében helyi szinten nem kerülhet sor semmilyen dokumentumok elfogadására, amelyek ugye a az érintett külszíni fejtés engedélyezéséhez vezethetnének. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kalaszka kolléga. E, mamy tutaj do czynienia z ciekawym przypadkiem, ponieważ mówimy o inwestycjach. Nagyon érdekes esetről beszélünk most, hiszen egy olyan e, beruházásról van szó, amit 20 év alatt e, akarnak megvalósítani, és azt sem tudjuk, hogy ez ténylegesen be fog-e indulni. Igazából csak egy stratégiai terv készült el, és egyáltalán nem fogalmaz ez egyértelműen. A lengyel kormány is csak olyan értelemben nyilatkozik, hogy ha szükség lesz rá, akkor beindítják ezt a befektetést. Tehát az egész egy bizonytalan helyzet, nem is tudja még a kormány, hogy lesz, meg lesznek-e megfelelő eszközei arra, hogy megnyissák ezt a bányát, az is lehet, hogy az energiastratégia változni fog országos szinten. ennek a területnek a fejlesztése bizonyos korlátokat kell, hogy tiszteletben tartson. Ugyanakkor mindez károsítja a polgárokat, hiszen a befektetési projektek, a fejlesztési projektek blokkolva vannak. Igazából ez a probléma, és ezért kéne szerintem támogatnunk ezt a petíciót. Pani Köszönöm, elnök asszony. A következő kérdést szeretném... Hát, Azt szeretném megkérdezni, hogy... Nem, nem. Következő kérdést szeretném feltenni a bizottságnak. úgy gondolom, hogy itt meg kell vizsgálni mind a két aspektust. Hogyan lehetne egy jobb, nyílt konszultációt kialakítani? Egyébként pedig hat területen, hat körzetben népszavazást szerveztek, és az eredmény az volt, hogy a résztvevő 95%-kal nemmel válaszolt, és azt mondták, hogy ne nyissák meg ezt a nyílt színi bányát. ez lenne a legnagyobb, vagy legalábbis az egyik legnagyobb nyílcini bánya egész Európában. Ez egy gigantikus projekt, és az emberek félnek ettől. Kollégák, ha az emberek azt mondták, hogy nem, ha a szavazók 95%-a azt mondta, hogy nem, de ugyanakkor természetesen támogatnák a, a régió fejlesztését. Lehet, hogy más technikával, más technológiával lehet, ki lehetne használni ezt a természeti erőforrást. Egy lefolytattak egy érvényes népszavazást, és senki nem veszi figyelembe ennek az eredményét. Hogy rövidre fogjam a hozzászólásomat, még egy kérdést szeretnék föltenni tudom, hogy nincs elég időnk, úgyhogy eh, nem tudunk mindent elmondani. Szeretném a professzor úrtól azt megkérdezni, hogy hogyan eh, értékelik a lengyel hatóságok által eh, végzett hatástanulmányt, és a körzetek, helyi körzetek, önkormányzatok képviselőit is szeretném megkérdezni, hogy önöknek mi a véleménye az állami energiastratégiáról. Szóval, Köszönöm szépen európai parlamenti képviselő vagyok, és ezen a területen élek, úgyhogy nagyon jól ismerem a témát. Először is a világon a legnagyobb barna szén forrásról van szó, amit eddig a világon felfedeztek. Nem csak a környezeti hatásról van itt szó, hanem jelentős széndiokszid kibocsátás is fölmerül. Nagyon jól tudjuk, hogy az egész Európai Unió és Lengyelországnak is korlátoznia kell a széndiokszid kibocsátást. Két dolgot szeretnék először is mondani. Először is a szociális párbeszéd, illetve konzultációt nem megfelelően szervezték, ezt meg kell ismételni, és a petíció benyújtóinak a véleményét el kellene fogadjunk. A második megjegyzésem, hogyha a kormány nem tervezi jelenleg ennek a beruházásnak a megindítását, akkor az összes jogalkotási tevékenységet le kellene állítani. Ez viszont korlátozná a közeljövőben a terület kihasználásának a lehetőségét, hiszen a, régiós fejlesztési terve korlátozhatják a fejlesztési területet. Ugye, hogyha a bányát meg akarják nyitni, akkor semmi más nem lehet beindítani. Ez viszont az emberek, a helyi emberek életét konkrétan ér, érinti. Én szeretném, hogyha elfogadnánk a petíció benyújtóinak a kérését. Hogyha a lengyel kormány megfelelő konzultációt folytat le a szociális partnerekkel, és figyelembe veszi az ő témának a hosszú távú ö, szociális és környezeti hatásait, ezt kellene kérnünk a kormánytól. Először is számomra egyértelmű, hogy a petíciót nyitva kell hagyni. Második megjegyzésem. A projekt méretét figyelembe véve, a Európában talán a legnagyobb ilyen projektről van szó. Én azt szeretném javasolni, hogy mi a PETI szakbizottság részéről a lengyel kormányhoz intézünk egy levelet, és kérjük, szólítsuk fel a kormányt, hogy adjanak számunkra további tájékoztatást az energiastratégiáról, a végrehajtás valószínűségéről, hiszen nagyon-nagyon sok információ hiányzik jelenleg harmadik megjegyzésem. Egyértelmű, hogy egy ilyen hatalmas projekt esetén, hogyha nem mélységes és integrált megközelítést alkalmazunk, akkor a Natura 2000 a biodiverzitás, az élethely irányelv ellenébe lépünk. A két petíció benyújtóját szeretném megkérni, hogy arra válaszoljanak, hogy mi lesz ennek a szociális hatása. Hány munkahelyről van szó, és mennyi lehet, milyen lehet a környezetvédelmi negatív hatás. Egyébként meghallgatva a professzor urat, látjuk, hogy hatalmasak ennek a hatásai. Jövőbeni projektről van szó, tehát lehet, hogy még kicsit korai erről beszélni, de nagyon fontos, hogy most küldjünk levelet a lengyel kormánynak, hogy adják meg számunkra a szükséges információkat. Az Európai Bizottságot arra kell, hogy felszólítsuk, hogy figyeljenek oda a fejleményekre, hiszen egy ilyen projektnél nem lehet ö, egyszerűen a money talks-ra gondolni. Ilyen nagy projektnél ez nem lehet megfelelő megközelítés. Köszönöm. Egy percet adok a bizottság képviselőjének, hogyha szeretne most reagálni a fölmerült kérdésekre. W wielkim skrócie. E, przede, e, przede wszystkim e, szereg postulatów. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek. Először is az igények, amik itt elhangzottak, ezekre szeretnék reagálni. Igazából a lengyel hatósághoz szólnak ezek a kérések. Az Európai Bizottság részéről szeretném önöket biztosítani arról, hogy nyomon követjük a projekt fejleményeit, az EU környezetvédelmi jog kritériumának megfelelően. Amikor arról beszélünk, vagy arról beszélnek, hogy nem felel, megfelelően folytatták le a közkonszultációt. A mi információink alapján ezt nem tudjuk állítani. A mi értékelésünk nem csak a lengyel hatóságoktól származó információkon alapulnak, hanem egyéb dokumentációk alapján is. Úgyhogy szeretném felhívni a figyelmüket arra a tényre, hogy az irányelv nem teszi kötelezővé, hogy a nyilvános konzultációs folyamat során minden véleményt figyelembe vegyünk, és hogy a mi általunk készülő véleményben ezt átültessük. Az egyetlen kötelezettség, a lengyel hatóság részéről, hogy szervezzék meg a közmeghallgatást, a közkonzultációt. Természetesen, hogyha bizonyíték lesz arra, hogy ez nem volt megfelelő, akkor újra meg kell, hogy szervezzék. Egy perces válaszadási lehetőséget adok Robert Krusel polgármesternek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a körzetünk höz 45 ezer polgár tartozik. A SAPART program keretében és a régiós alapból is kaptunk támogatást, például klinikák építésére és egyéb beruházásokra. A mi területünkön nagyon sok barna szén található. Más európai alapokat használtunk fel például oktatási témákban, gyerekkorház építésére, a társadalmi kirekesztettség elleni harcra, diagnosztikai eszközök megvásárlására. A vidékfejlesztés és a kulturális fejlesztés keretében más európai projektek alapján dolgoztunk. Szennyvízkezelőt építettünk, több millió eurós támogatást kaptunk egy szennyvízkezelő megépítésére. És pont azon a területen épült ez, mint ahol meg szeretnék nyitni ezt a nyílcini bányát. Ez azt jelenti, hogy az új szennyvíz tisztító rendszerünk, amit európai támogatásra építettünk, nem működhetne. Elnök asszony, tovább fogjuk vizsgálni a petíció benyújtói által hangsúlyozott problémákat, és a közeljövőben felveszünk a kapcsolatot a lengyel hatóságokkal. Két alapvető kérdésre kell, hogy reagáljanak. Az első a konzultáció kérdése, ezzel kapcsolatban az hangzott el, hogy, hogy nincsenek pontos információk, az lengyel hatóságtól pontos információkat fogunk arra vonatkozóan kérni, hogy ki szervezte ezt, hogyan folyt le, stb. Illetve további információkat fogunk benyújtani és kérni a stratégiai tervekre vonatkozóan, amelyek tartalmazni fogják a bánya megnyitására vonatkozó szándékot is. Reméljük, hogy a bizottság így ennek alapján, a begyűjtött információk alapján majd ki tudja egészíteni a véleményét. Köszönöm, köszönöm a petíció benyújtóinak a részvételt. Következő 17-es, nincs itt a petíció benyújtója, úgyhogy már is átadom a szót a bizottság képviselőjének, hogy mutassa be a bizottság véleményét. Helmut Blöchél szó. Madam Chair, uh, I will be brief. Köszönöm, elnök asszony. Röviden szólalnék csak föl. Már csak azért is, mert ugye az elnök asszony is felkért mindenkit, hogy hát szigorúan tartsa be az időhatárokat. A petíció egy francia polgár agályairól szól, mégpedig a bezéi szennyvízkezelővel kapcsolatosan, ugyanis az ő állítása szerint zavarja a helyi lakosokat a szag, illetve a rovarok jelenléte. A Szovian nevű kezdeményezés tovább rontana a problémán a petícióben jutója szerint. petíció benyújtása után három héttel a francia hatóságok formális döntést hoztak, nem csak arról, hogy összekötik az ott felmerülő problémákat, hanem arról is, hogy a meglévő bezéi szennyvíz tisztítót bővítik, és például szennyvíz iszapot tárolnak és kezelnek majd ott, ami úgy tűnik, a zavaró szagok, illetve a rovarok fő forrása. Ez a módosítás a francia hatóságok részéről kötelezővé teszi a hatásvizsgálatot, és természetesen ennek kapcsán a petíciót benyújtó polgároknak, illetve más polgároknak teljes joga van az információkhoz hozzáférni, és a, meg, joguk van megismerni azokat az információkat, amelyek alapján a hatóságok az engedély kiadásáról döntenek. A francia hatóságoknak kötelessége tehát szigorúan betartani a hatástanulmány elkészítésével, illetve a nyilvános tájékoztatással kapcsolatos szabályokat. A petíció benyújtója szerint a szovjani és a braziliai szennyvíztisztítók hibás működése szennyezheti a természetes vizeket, és megerősíthetem a bizottság felé, hogy a szennyvíz kezelése területén a két telep megfelelően működik. Köszönöm a szót. Grazie. Köszönöm. Szeretne valaki hozzászólni? Bulon kolléga. Oui, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék kapcsolódni ehhez a kérdéshez. Az a benyomásom, hogy a bizottság következtetése nem teljesen pontos, hiszen csak egyszerűen azt mondja, hogy alkalmazni kell a jogi aktusokat, és illetve a francia jogszabályok nagyon szigorúak ebben a témában. Viszont a hatástanulmánynál fölmerül a kérdés, hogy tényleg bizonyítja -e, hogy nincsen környezeti kárt, mik az eredményei a hatástanulmánynak, hogyan lehet a hulladékot földolgozni, a szennyvíz beruházás, vagy a szennyvízkezelő beruházás tekintetében. Úgy gondolom, hogy csak a francia jogalkotást vizsgálta meg a bizottság, és igazából nem egyértelmű, a bizottság részéről, hogy mi is a tényleges vélemény a konkrét esetben, pedig nekünk erre van szükségünk. Eh, credo di poter condividere con lei. Igen, eh, osztom a véleményét. Nem tudom elfogadni a bizottság válaszát, hiszen a francia hatóság válaszát veszik át, egyébként pedig a hatóságok bejelentették, hogy eh, át fogják építeni ezt a szennyvízkezelő rendszert. Implicit módon ezzel elismerték, hogy valami nem működik, és ezért van szükség a módosításra. Ez viszont azt jelenti, hogy ugye bevallják, hogy kigazításra van szükség. Úgy gondolom, hogy egy ilyen esetben pláne ö, támogatnunk kell a helyi hatóságokat, hiszen ö, az polgári kezdeményezésre azonnali választ kell, hogy követeljünk, ö, úgy gondolom egyébként, hogy Bulan kollégának is ez a szándéka. Írunk egy levelet a helyi hatóságoknak, és megkérdezzük, hogy milyen határidővel kívánnak reagálni. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy a kollégák egyet fognak velem érteni abban, hogy fel kell szólítsuk a az Európai Bizottságot, hogy megfelelőbb ellenőrzést és nyomonkövetést végezzen, vagyis a, az Európai Bizottság teljesítse a rábízott feladatokat. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben nem végeztek semmilyen ellenőrzést, hanem egyszerűen csak elfogadták a jelenlegi helyzetet, és ezt nem tudom megfelelőnek és elfogadható viselkedésnek tartani. 18-as napi rendi pont. Már is átadom a szót a petíció benyújtójának, Akanson úrnak. Thank you. Um, köszönöm. Köszönöm a meghívást a bizottságba és a lehetőséget, hogy ismertethetem a petíciót. A Dán Természetvédelmi Szervezet egy magánszervezet, 135 ezer taggal, és ma Kosza urat az igazgatónkat képviselem, illetve mm, természetvédelmi szakértő kollégámat. Dániában sok Natura 2000-es területen fenékelős alászatot folytatnak a kagylókra, és ezek komoly mértékben károsítják, ez komoly mértékben károsítja ezeket a területeket, ami pedig az élőhelyvédelmi irányelv 6.2 és 6.3-as cikkeit megsérti. Ezért adtunk be panaszt az Európai Bizottságnak a Natura 2000-es területeken zajló kagylóhalászatról 2008-9-ben és 10-ben is úgy gondoljuk, hogy ez nem fenntartható gyakorlat a Natura 2000-es területeken. Az akvakultúrában tenyésztett kagyló fenntartató alternatívája lenne ennek a halászatnak. Két kifogásunk volt 2008-ban. Először is biztosítani kívántuk, hogy a Dán hatóságok megfelelő és tudományosan megalapozott környezetvédelmi hatásvizsgálatokat végeztessenek. Különös tekintettel hívtuk fel a figyelmet az Európai Bíróság egyik vonatkozó ítéletére, amelyben kimondták, hogy két helyen felül bizonyítani kell tudományos szempontból, hogy a projekt nem fenyegeti a Natura 2000-es védelmet értvező területet. Ezen kívül biztosítani szeretnénk azt is, hogy a tudományos véleményeket a döntéshozók megfelelő mértékben figyelembe veszik, és a káros tevékenységeket nem engedélyezik, hogy azok ne károsíthassák tovább a törvényileg védett területeket. Így aztán megalapozott tudományos tájékoztatásra van szükség, és ez alapján kell az illetékes hatóságoknak döntést hoznia, de sajnos Dániában nem ez a helyzet jelenleg. Sajnos Dániában gyakran készülnek gyenge minőségű környezetvédelmi hatásvizsgálatok, és gyakran hoznak rossz döntéseket, rosszul ítélik meg azt, hogy a környezetvédelmi irányelvek, illetve az élőhelyvédelmi irányelv mit enged meg. Ezért nyújtottuk be petíciónkat, egyeztetünk a miniszterekkel, de egyelőre még nem sikerült eredményt elérni, ezért fordultunk a bizottsághoz, illetve az Európai Parlament Petíciós Bizottságához úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos biztosítani, hogy a Dán Natura 2000-es területek az élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő védelmet élvezzenek, különösen a kagylóhalászat tekintetében. Örömmel látjuk, hogy a bizottság komolyan veszi panaszunkat, és Dániának hivatalos levelet küldött 2010. októberében a Dán hatóságoknak. Azt is örömmel látjuk, hogy a petíciós bizottság is napirendre tűzte ezt a kérdést. Már az a tény, hogy foglalkoznak a kérdéssel, is pozitív hatásokkal járt. 2008-ban ugyanis azt mondták, hogy úgy mondtuk, hogy hát kértek az engedélyeket, és ennek káros hatása lett. Nos, 2009-ben, 10-ben bizonyos javulás emiatt már be is következett. Az új hatásvizsgálat kimutatta, hogy ez a fajta kagylóhalászat rendkívül káros, és nem fenntartható. Ennek dacára azonban 2009-ben és 2010 ben továbbra is aláztak ezekkel a vonuláros módszerekkel, és a, 2000, a Natura 2000-es védelmet élvező területek továbbra is elszenvedik ezt a károsodást, tehát Dánia nem tartja be kötelezettségeit. egyelőre azt mondják, hogy végső célokat nem tűztek ki a Natura 2000-es területekkel kapcsolatban, de hát ez természetesen az élőhelyi védelmi irányelv hatos cikkének ellentmond. A kormány álláspontja ezen kívül az, hogy a kagyló halászat szükséges és nincsen reális alternatívája. Ezek viszont nem tartható érvek, amikor kiemelt védelmet élvező területekről van szó. A Dán hatóságok ezen kívül az, ahhoz ragaszkodnak, hogy ezek csak potenciális fenyegetést jelentenek. Lejárt az ideje. Okay. Um, per la Commissione... Susan Wegefeld szól hozzá az Európai Bizottság részéről. Thank you, Madam Chair. As said, this case started in 2000. Köszönöm a szót, elnök asszony. Nos, az eljárás tehát 2008-ban indult, amikor a Dán Természetvédelmi Társaság benyújtotta panaszát. Azzal kapcsolatban emeltek panaszt, hogy a Natura 2000-es területeken hajózást, illetve halászatot engedélyezett a kormány. A Dán hatóságok azóta is folyamatosan engedélyezik a kagyvalászatot, 2009-ben és 10-ben is kiadták az erre vonatkozó engedélyt. Kezdetben azt állították, hogy a Dán hatás, a hatóságok által elvégeztetett hatásvizsgálatok nem felelnek meg az élőhelyvédelmi irányelv hatodik cikkének, és azzal érveltek, ahogy az imént is hallhattuk, hogy hiányosságok, hibák, egymásnak ellentmondó következtetések vannak a hatásvizsgálatokban. Ahogy más esetekben is hallhattuk ma, az élőhelyvédelmi irányelv hatodik cikke azt írja elő, hogy minden tagállamnak megfelelő értékelést kell végeznie minden olyan projekt esetében, amely váratóan komoly kihatással van a Natura 2000-es területekre. Ez az értékelés természetesen szoros összefüggésben áll az érintett terület jellegével, és ez alapján adják ki, vagy tagadják meg az engedélyt. A bizottság egyeztetett erről a kérdésről a Dán hatóságokkal, és bekérte az erre vonatkozó dokumentumokat, illetve további tájékoztatásokat kért. Az első tájékoztatásunkban is 2009-ben már a petíciós bizottságot is tájékoztattuk ezekről a lépésekről. Azután második anyagunkban 2010-ben a bizottság arról számol be, hogy megvizsgálta az engedélyek alapját képező értékeléseket, és bizonyos aggályok merültek fel ezekkel kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy valóban vannak hiányosságok a halászatnak a, az élőhelyekre gyakorolt hatásával kapcsolatban, hiszen ezek a hatások összeadódhatnak az idők során. Arra jutottunk, hogy ütközhet a halászat a természetvédelmi célokkal, és úgy tűnik, hogy a hatásvizsgálatok során nem mindig vették figyelembe a rendelkezésre álló legjobb tudományos információkat, és ez alapján a bizottság úgy véli, hogy nem tartották be a 6. cikk 3-as pontját, és ennek megfelelően nem lett volna szabad kiadni a kagylóhalászati engedélyeket. Így aztán a bizottság, ahogy korábban hallottuk is, október 28-án, 2010. október 28-án hivatalos tájékoztató levelet küldött Dániának, amely 29-én meg is érkezett. Dánia karácsony előtt válaszolt, december 21-én, és a bizottság jelenleg vizsgálja a Dán hatóságoktól érkezett választ. Köszönöm. Köszönöm, Orkán képviselő. Øh, først af er, er alt vil jeg sige, at det er utrolig vigtigt, at sådan en sag kommer til vores udvalg, fordi vi har åbenhed om ting. Nos, köszönöm. A kérdés azért került a bizottságunk elé, mert igen, nyílt a megközelítésünk, és ez alapfeltétele annak, hogy a polgárok részt vessenek a folyamatokban, érintve lessenek, és a környezetvédelem területén ez a polgári szerepvállalás létfontosságú. Hogyha a polgárokat nem tájékoztatják arról, hogy mi történik, akkor úgy érzik, hogy kicsúszik a kezükből az irányítás a Dán kormány azt gondolja, hogy, hogy vezető szerepet játszik, és, és nem hibázhat környezetvédelemben a legjobbak közé tartozik egyértelműen, és ez a megközelítés azt hiszem, hogy nagyon komoly szerepet játszik ebben az ügyben. Ezért kérdezném meg a bizottságtól, hogy miért nem férünk hozzá az ügy dokumentumaihoz. Nem látom be, hogy miért kellene korlátozni a hozzáférést, hogy miért ne ismerhetnénk például a bizottság formális figyelmeztető leveleinek tartalmát, illetve a kormány válaszát is. Én a saját kormányomat jól ismerem, és azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy figyelembe vegyük az áruszi egyezményt, illetve az unió átláthatóságról szóló szabályait, tehát hozzáférhetővé kellene tenni ezeket a dokumentumokat. Ezért kérdezném meg a bizottságtól, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy vége szakadjon ennek a zárt, nem nyilvános eljárásnak. Én gyakran dolgozom ennek a szervezetnek, és hát éppen a nyitottság miatt vagyunk itt, de aztán zárt kapukra találunk. A Dán természetvédelmi szervezettől is kérdezném, hogy van-e más olyan Natura 2000-es helyszín, ahol ilyen módszerekkel történő kagylóhalászat zajlik a petícióban említetten kívül? Buzsinára képviselője szó. Más the attitude of the European most ez alkalommal tényleg megfelel a bizottság reakciója, megfelelően reagált a bizottság, egyértelmű üzenetet fogalmazott meg a Dán kormány számára. Vagyis uh, az a következtetésem, hogy a petíciót nyitva kell tartanunk, mindaddig, amíg a probléma meg nem oldódik. Még egy utolsó megjegyzésem lenne. A, miért nincs átláthatóság? Hiszen itt nem szellemi jogokról van szó, nem uh, high-tech fegyverekről van szó, egyszerűen uh, egy teljesen normális témáról van szó, ami mindenki számára hozzáférhető kellene, hogy legyen. Úgyhogy egyáltalán nem értem a Dán kormány miért titkosan kezeli ezt a kérdést, ez a presztízsét is rontja. Köszönöm. Jár. Két rövid megjegyzést engedjenek meg. Természetesen a petíciót nyitva kell még tartani, amíg a végleges válasz a bizottságtól meg nem érkezik. Második pont, mindig nagyon nehéz a hiányzó transzparencia bizalmatlanságot okoz. Tehát most másik oldalról nézem, szerintem ezt eh, érdemes lenne megvitatni valahol, az adatokhoz hozzáférést kell biztosítani, hiszen már csak ezáltal is a bizalmatlanságot lehet csökkenni, ha az ember, csökkenteni. Ha az ember nem ad ki adatokat, akkor ez a korlát egyre erősebb lesz, éppen ezért eh, úgy tűnik, hogy a bizottság rendben dolgozott, eltekintve attól, hogy tudjuk javítani azt a helyzetet, hogy az információk tényleg hozzáférhetőek legyenek. Egy perifériás megjegyzés még a környezetvédelmi adatok a szocialista NDK-ban mindig titkosak voltak, nem véletlenül, de azt kell, hogy mondjam, az új időszakban a környezetvédelmi adatokat is közzé kéne tenni, mert általános érdeklődésre tartanak számot. Köszönöm. Megadom a szót a válasz lehetőségére a bizottság képviselőjének, és kérem, hogy Ogen és a többi kolléga által megfogalmazott kérésre is reagáljanak, adják meg nekünk a szükséges dokumentumokat, hiszen jogunk és kötelezettségünk, hogy ezeket is megvizsgáljuk. Uh, thank you, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Link Cashmannek hívnak, és a annál a jogi egységnél dolgozom, amely felel a jogsértési kezdeményezésekért, amit már említettek. Ava kapcsolatban, hogy nagyobb átláthatóságot kellene biztosítani az információcsere tekintetében, amit a bizottság Dániával folytat. A bizottságot kötik a rendeletek illetve a rendeletek, amelyek a dokumentumokhoz való hozzáférés szabályozzák. A tanács és a parlament 2001-ben fogadta el az erre vonatkozó rendeletet, ez a 1049-es rendelet. A rendelet értelmében a bizottság elvileg kérés alapján biztosítja a hozzáférést a dokumentumokhoz. Ez egy általános szabályozás, viszont egy sor kivétel is érvényesít. Az egyik kivétel olyan helyzetekre vonatkozik, amikor a bizottság kivizsgálást végez, vagy pedig szabásértési eljárást folytat. A bíróság véleménye szerint ilyen körülmények között a bizottságnak figyelembe kell vennie azt a potenciális lehetőséget, hogy a tagállam békés megoldást szeretne találni a vitára. Úgyhogy ilyen körülmények között a bizottság nem adhat ki a témához kapcsolódó dokumentumokat. Ezek a szabályok köteleznek minket, a rendetet a tanács és a parlament fogadta el, ahogy mondtam. Persze, ha a vita lezárul, akkor a bizottság rendelkezésre fogja bocsátani az összes kapcsolódó dokumentumot, a bizottság és Dánia közti információ cseréjét. Tehát amint lezárul a vita, teljes átláthatóságot fogunk biztosítani. Köszönöm, elnök asszony. Kollega Oken, però non vorrei... Oken képviselő, de ne nyissuk meg újra a vitát. Esetleg egy pontosítást eh, engedek meg önnek. Just uh, one uh, question to the commission. A bizottsághoz lenne egy kérdésem. Ha a Dán kormány elfogadja, hogy hozzáférés biztosítsanak a dokumentumokhoz, tehát ha a Dán kormány azt mondja, hogy oké, okay, akkor az a bizottság számára is oké okay lesz? A most felhozott indoklás alapján elképzelhetnénk egy ilyen helyzetet. Ugye nálunk nyílt a társadalom, nagy az átláthatóságnak a tradíciója, Dániában ugye mi is ismerjük azok egyezményt. Hogyha a Dán kormány azt mondja, hogy elfogadja, hogy hozzá lehet férni a dokumentumokhoz, akkor önök ezt korlátozni fogják, vagy sem? Csak szeretném pontosítani, hogy ki ki ellen van itt. Una risposta. Kérjük a választ. Yeah. Well, it... Ha jól tudom, pillanatnyilag nincs hozzáférés a dokumentumokhoz. Ez a probléma, ez a probléma merült föl. Hogyha a Dán kormány jelzi a bizottságnak, hogy meg akarja nyitni a dokumentumokhoz való hozzáférés, akkor meg fogjuk vizsgálni ezt a helyzetet. De jelenleg nem ez a helyzet. Rendben, pontos volt a válasz. A petíció benyújtói szeretnének reagálni? Rendben, egy perc. Tessék. Vi håber, øh, nej, jeg vil gerne starte med at svare. Azzal kezdeném, hogy øh, Árkász asszony kérdésére adok választ, hogy történik-e hasonló a Dániában máshol. Igen, tudjuk, hogy a Lillebelt területen, ez egy Natura 2000-es terület, engedélyt kaptak hasonló tevékenységre, és benyújtottak több engedélykérelmet máshol is hasonló tevékenységre elkagyló használati engedélyekre vonatkozó kérelmeket benyújtottak. Reméljük, hogy a bizottság kifejezi azt a politikai szándékot, hogy egész Európában védeni kívánják a környezetet, és biztosítani kívánják, hogy a környezetvédelmi szabályokat, jogszabályokat mindenki és mindenhol betartsák, hogy ne legyenek különbségek az egyes országok között a e tekintetben. Reméljük, hogy a bizottság részletes kivizsgálást fog folytatni, biztosítja, hogy átlátható legyen az eljárás, hogy korrekt döntés szülessen, és e, ugye egyébként csak a bíróság tudna rávenni a Dán kormányt, hogy megfelelő döntést hozzon. Elnök, köszönöm. Igen, megteszük, amiket kért. Nyitva hagyjuk a petíciót, ahogy a kollégák is javasolták, már csak azért is, mert várjuk a választ a Dán kormány részéről. Hát, ha a Dán kormány biztosítja a hozzáférést a pillanatnyilag titkosított dokumentumokhoz, és akkor meglátjuk, hogy a bizottság erre hogy fog reagálni. Köszönöm szépen, következő napi rendi pont, 19-es. Egy tényfeltáró látogatásra vonatkozik a téma. Ausztriában Wieland képviselőnek adom meg a szót, hogy foglalja össze a helyzetet. Ja, vielen Dank, ähm, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megragadni az alkalmat az újabb vizsgálat során, hogy súlyt helyezzünk arra, hogy döntő jelentőségű helyzetekben parlamentként vegyük komolyan magunkat. 2007-es decemberi petíció ez akkor érkezett be, és 2008 nyaráig tartott, ezt nem is lehet kifogásolni, amíg a bizottságtól válasz érkezett, aztán ősztől kezdtük el dolgozni rajta, a vegetációs időszakról annyit, tehát Ausztriában az a helyzet, hogy ennek a ügynek a jelentőségét havas időszakban nem lehet megítélni. 2009-ben persze szívesen megcsináltuk volna, de hát 2009-ben választások voltak nyáron, és erre meg azt mondták, hogy a parlament nem tud szakértői véleményt készíteni, ha választások vannak, hiszen gondoskodni kell arról, hogyha ilyen tényfeltáró missziókra kerül sor, és csak nyáron lehet ezeket elvégezni, akkor parlament ne bénítsa le magát a választások miatt. Másrészt eh, az elmúlt két esetben is felmerült ez, hogy eh, súlyt kéne helyezni arra, hogy az Európai Parlament nem csúcs döntőbíró politikai döntések esetében, amelyeket a helyszínen kéne meghozni. Ami magát az esetet illeti, ennek a középpontjában bizonyos küzöbértékek kezelése áll. Ezeknek a túllépe esetén környezetvédelmi hatásvizsgálatot kéne csinálni az Európai Unió idevágó irányelve értelmében. Az Európai Bizottság súlyt helyezett arra, hogy a küszöbb értékek alkalmazása legyen restriktív. Általában az előírások különbözőek, ha valami nagyon érzékeny, akkor mindenképpen ezt a környezetvédelmi hatásvizsgálatot el kell végezni, amennyiben ez vitatott vagy nem. Minden esetre, hogyha egy adott mérete van egy projektnek, és ez mérhető, akkor mindenképpen környezeti vizsgálatot kell végezni. Ausztriában ez a törvényes értékhatár 20 hektár volt a petíció benyújtása idején. Időközben 10 hektárra levitték ezt a határt, tehát ma már nem is lehetne ez vitatott eset. Tehát arról van szó, hogy a 20 hektárt átlépték-e vagy nem. A projekt tulajdonosai és a hatóságok is úgy gondolták, hogy nem lépik át a 20 hektárt, és a hatóságok ilyen 18,5 hektárban állapodtak meg önmagukkal, és végül is elutaztunk, hogy megnézzük a helyszínen a helyzetet, és egy szembesítés során igyekeztünk a véleményeket megérteni, megtudni, hiszen arról volt szó, hogy egyes területek relevánsak-e a kiszámítás szempontjából nem, és hát ez volt a vita lényege. Ilyen szempontból segített a látogatás, hogy csak egy példát mondjak. Nem tudtam elképzelni a látogatás előtt, hogy a figyelemben, tehát nem vesznek figyelembe parkolóhelyeket, hogy ez jogos-e vagy nem, tárgyszerű-e vagy nem. Aztán ott bemutatták, hogy Melauban az alul lévő közlekedési területen az elmúlt években csökkentek az ott eltöltött éjszakák és a látogatók száma is csökkent, vagyis ez azt jelenti, hogy a parkolási lehetőségek, amelyekből valamikor kiindultak, nem kerültek kimerítésre, vagyis gyakorlatilag egy, az új fejlesztésekkel, az új látogatókkal csak a régi parkolókat töltik fel. Vagyis arról van szó, hogy ez a viszonylag nagy terület, amit az ember ugye el tud képzelni parkolók esetében, nem feltétlenül bevonandó a megfigyelésbe. A kérdés, hogy elég érzékeny a terület ahhoz, hogy bizonyos dimenziókat figyelembe kellett volna venni, és így elvégezni a hatásvizsgálatot. Mi azt gondoljuk, hogy a hatóságok szerződés szerint értelmeztek, és természetesen egy közigazgatás barát megközelítést is alkalmazhatunk, de lehet ez a közigazgatás kritikus megközelítés is. Ez egy elvi kérdés. Általában azt mondhatjuk, hogy a tagállamoknak teljesíteniük kell annyit, hogy bíróság elé lehet menni ilyen vitás kérdésekkel, és ennek megfelelően egy bírósági felülvizsgálatra alkalmat kéne adni. Ebben a kérdésben persze nyilvánvalóan elérjük a határát annak, amit egy parlamenti szakbizottság el tud végezni. Mit már elhangzott, nem mi vagyunk a döntőbíró, a legfőbb bíró, ami a dolgot még meredekebbé teszi, és hát az azt jelenti, hogy az építési jogban tényeket igyekeznek teremteni, mert ha egy épület már áll, akkor a lebontás már problémás, nagyon alapos okokra vezethető vissza, amik itt nyilván nem állnak fenn. Nyilvánvaló itt a gazdaságosság témája is felmerül, hiszen az ott élő emberek is meg akarnak élni valamiből, és ezért itt az érdekeket alaposan mérlegelni kell, és hát azt kell, hogy mondjam, nagyon különböző motivációk állnak fenn ezen a területen, ha egy kicsit élesebben fogalmazhatok, fogalmazhatok Melaban csökkentek a látó, csökkent a látogatók száma, és Melaonnak nyilvánvalóan alapvető érdeke, hogy rácsatlakozhasson a magasabban fekvő területekre. Éppen ezért az ott élő Dánülci lakosság nem volt oda ettől az ötlettől, attól a pillanattól kezdve, amikor a mélyebben fekvő szállodai potenciált rácsatlakoztatták a felsőbb területekre, akkor már a síterület volt kicsi a látogatók számához képest, vagyis a felüllévő síterületen élő emberek is azt mondták, hogy persze több embert akarunk itt síeltetni, de ez csak akkor megy, ha megnöveljük a területet, és ez van az egész projekt mögött. Hogy összefoglaljam a helyszínen, nem gondolom, hogy lényegi területi egységeket bármennyire is kritikusan vizsgálunk, nem hiszem, hogy olyan területeket találnánk, amelyek elérik az 1,5 hektárt, ami alapján aztán azt mondhatnánk, hogy a 20 hektáros határt mégiscsak átlépjük. Jó, persze, sajnálatos, ugye 1,5 hektár nem olyan sok, de hát másrészt 1,5 hektár azért, ez két focipálya mérete. Vagyis elnök asszony, egy tagállamról beszélünk, éppen ezért érdemes meggondolni, hogy mit csináljunk. Két neurologikus pontja van továbbra is a dolognak, ez messze túlmutat Damülsen, mert nem hiszem, hogy Damülszel kéne nekünk annyira konkrétan foglalkozni, nem hiszem, hogy ez alapvető döntést igényel, tehát a neurologikus pontok, kettő van belőlük, Damus esete okot ad-e arra, hogy végig gondoljuk, hogy a nemzeti végrehajtás egy egész összefüggést figyelembe véte kapcsán jól működötte és tárgyszerűen kezelték a témát az európai jog értelmében, akkor a kérdés az, hogy az európai előírások, rendelkezések időszerűek-e még, mert ugye tájszerűen járhatunk el, megnézzünk egy ilyen pontot, van ilyen egy energiatermelő egység, ahol gázt és hőt állítanak elő, vagy áramot és hőt állítanak elő, és akkor meg lehet osztani, tehát lehet az ember kreatív, természetesen jogilag is szét lehet választani, különböző holdingokat hozunk létre, és hát ez a sí terület esetében is felmerülhet. Tehát, hogy szétszedünk egy nagy területet, és ez azt jelenti, hogy egy öt éves átfogó megközelítési időszak mindenképpen észszerűnek tűnik. Tehát a felosztási lehetőség projektek esetében az európai rendelkezés eléggé egyértelmű, szigorú-e, hogy ezt megoldjuk, és Ausztria meghozta szükséges intézkedéseket, és, és itt nagyon konkrét feladatokat látok. Tehát megengedjük-e azt, hogy sí, egy sípája teljes területe kivehető-e a számolásból. Azt hiszem, Ausztria nagyon messzire ment ezzel. Azt mondta, az összes olyan területet kivesszük, amelyek nem vezetnek eh, a terület, vagy a terep módosításához. Románia, Olaszország sokkal szigorúbban kezeli ezt a Németország belül, nagyon különbözőképpen kezelik ezt a kérdést, vagyis azt gondolom, hogy szóbeli kérdést kéne intézni a biztoshoz ebben az összefüggésben, hogy a plénum előtt mondja el a véleményét. Marian Müller. A Marian Müller a bizottság részéről. Thank you, Madam Chairman. Um, indeed, this petition dates Köszönöm szépen, elnök asszony. 2007-ben született a petíció, és a jelenlegi helyzetet megmagyarázták. Azért röviden szeretném elmondani, mi is ennek a története. Az igaz, hogy a környezetvédelmi hatástanulmányra vonatkozó irányelv előírja, hogy a tagállamok a kettes függelékben szereplő projektekről dönthetnek, ugye egy kettes függelékben szereplő projektről van szó. Ezeknél a függelék, vagy ezeknél a projekteknél a tagállam dönthet arról, hogy esetenként megvizsgálja-e az egyes projekteket, a kettes függelék szerinti projekteket, vagyis egy elsődleges vagy előzetes értékelést kívánna végezni a tagállam aminek alapján meg fogja ítélni, hogy lesz-e potenciális környezetvédelmi hatása a projektnek, vagy pedig úgy is dönthet a tagállam, hogy felállít küszöbb értékekre vonatkozó kritériumokat, és ennek alapján határozza meg, hogy melyik projekt esetén kell környezetvédelmi hatásalmányt képezni. Ezen túl a tagállamok kombinálhatják ezt a két opciót. 2007-ben az osztrák osztrák részről egy 20 hektáros küszöbértéket határoztak meg, és arról is döntöttek, hogyha felszín vagy a terület, ahol az építési munkákat végrehajtják. Tehát csak, hogyha ez a terület meghaladja a 20 hektár, csak abban az esetben végeznek környezetvédelmi hatástanulmányt. 20 hektár alatt nincs ilyen kötelezettség. Ez volt a helyzet, amikor a petíció benyújtói, illetve a petíció, amikor megérkezett, ez volt a helyzet, és akkor a bizottság felvette a kapcsolatot az osztrák hatóságokkal, és megmagyarázta, jelezte a hatóságoknak, hogy nem felel meg az vonatkozó irányelvnek, illetve a bírósági gyakorlatnak az osztrák döntés. Ausztria elfogadta ezt, és módosította az európai jogszabályt átültető jogszabályait, és a kombinált megközelítést alkalmazta. Vagyis megállapítottak egy küszöbértéket, de bizonyos helyzetekben előírta a kötelességet, a kötelezettséget az előzetes hatástanulmány elkészítésére. A most érvényes küszöb eltér a 2007-estől. Az egyik küszöbérték még mindig 20 hektár, de a jogszabályban meghatározott előírás most már azt tartalmazza, hogy nem csak a küszöbérték fölötti projekteknél kötelező a környezetvédelmi hatásolvány elkészítése, és az alatt nincs ilyen kötelezettség, tehát most nem ezt írja elő az osztrák jogszabály, most ezt változtatták, ezt a szabályt, és a jogszabály azt tartalmazza, hogy minden esetben minden olyan projekt, amely meghaladja a 20 hektáros küszöböt, környezetvédelmi hatástanulmány tárgyát kell, hogy képezze, és egyéb projektek, amelyek nem haladják meg ezt a küszöbértéket, vizsgálat alá kell, hogy essenek, tehát nem automatikus az, hogy a küszöbérték alatti projekteknél nincs környezeti hatástanulmány. 2009-ben lett hatályos ez az új osztrák jogszabály, és ez teljesen megfelel a környezeti hatástanulmányra vonatkozó irányelvnek. Az új jogszabály alapján a Melabani projektnél ugye a küszöbérték alatti a terület, 20 hektár alatti, vagyis a hatóságok egy screeninget folytattak le, és ebben a vizsgálatban arra az eredményre jutottak a hatóságok, hogy a projektnek nagy valószínűséggel nem lesz jelentős környezeti hatása. Ez az igazolása ez egy igazolás, ami megfelel a környezetvédelmi vagy a környezeti hatástanulmányra vonatkozó irányelvnek. Jogi szempontból a bizottság már nincs abban a helyzetben, hogy arra következtetése jusson, hogy a környezeti hatástanulmány irányelvnek nem felelne meg a helyzet. Az osztrák hatóságok tájékoztatták a bizottságot erről az eljárásról, arról az eljárásról, aminek alapján az adott következtetésre jutottak. Független szakértőket vontak be ebbe a folyamatba, és a végső következtetés elfogadták a független környezeti szakjogászok is. Ez a jelenlegi helyzet. Ebben a vitában igazából mi azt látjuk, hogy eh, nagyon fontos az osztrák jogszabály által meghatározott küszöbérték, hiszen ez a legkönnyebb és a legobjektívabb eh, megközelítés. Hogyha a projekt nem haladja meg a küszöbértéket, akkor nincs kötelezettség a hatá- környezeti hatástalmány elkészítésére. Viszont az irányelv nem tartalmaz részletes szabályokat arra vonatkozóan, hogy minek alapján határozzák meg a tagállamok ezt a bizonyos küszöbértéket. A vitában igazából az lenne a fontos, és az a fontos aspektus, hogy ugye a projekt által érintett terület méretéről van itt szó, de itt azt kell hangsúlyozni, hogy ez eh, nem jelenti automatikusan azt a területet, ahol ténylegesen fölmerülnek majd a környezeti hatások. Az irányelvből nem következik az, hogy a vizsgálatot is csak eh, konkrétan arra a területre kell korlátozni, arra a felszínre, ahol az építési munkákat el fogják végezni. Erre vonatkozóan iránymutatások érvényesek 2001-ből, az indirekt és akkumulatív hatásokra vonatkozóan is léteznek iránymutatások. Például ezek a közvetett hatások lehetnek a forgalom növekedése, vagy bármi más, ami a tényleges építési munka területen kívül esik. Ez egy talán pontosítása részünkről. A vizsgálatot tehát nem lehet csak az építési területre korlátozni. Grazie. De... Elnök, köszönöm. Lothar Petternek adnám meg a szót, vagy először a petíció benyújtja, benyújtója beszéljön? Schalt Sehr geehrte Damen und Herren, des Tisztelt Hölgyeim és Uraim! érintetlen vagy kevésbé feltárt természetes területeket Európa, Európában alig-alig találunk már. Az Alpokban a téli turizmus egyre távolabbi területeket ér el, vonatkozik ez Foralberg osztrák tartományra is, amely már eleve az alpesi térség egyik legkiépítettebb területe, időközben Mellow és Tamils sí területeit Ez azt jelentette, hogy Foralbergben az téli turizmus, az expanzió egy újabb fázisát ért el, amely nagyon komoly károkat okoz a környezetnek az érintett területen. Ez a projekt az elmúlt években Foralbergben újra-újra komoly címlapokat tett lehetővé az újságokban, és komoly vitához vezetett. Az akciós bizottság a belföldön és a szomszédos külföldön nem ismer olyan síterületet, amelyen az elmúlt öt évben annyi természetes területet tettek volna tönkre, mint Melaban és Damüszben. Hat ország van, ahol hasonló helyzet alakult ki az EU-ban, viszont nem avatkoztak be ennyire a természetbe. Damülsz és Mellausi területének összekötése arra késztetett bennünket, hogy elvárjunk egy környezeti hatásvizsgálatot. Hatalmas területeket vettek igénybe, és ez kihatással volt az élővilágra is, és az érintett hatóságok igazából nem voltak hajlandóak elvégezni a környezetvédelmi hatásvizsgálatot. Éppen ezért 2007-ben az Európai Parlament Petíciós Bizottságához formult, fordultunk, és elmondtuk, hogy az alapul szolgáló hatósági építési engedélyezési eljárás mindenképpen felülvizsgálatot igényel, mivel súlyosan megsértik a tájvédelem érdekeit, és nem veszik figyelembe a környezetvédelmi rendelkezéseket, idevágó irányelveket. Nos, emiatt jelentős környezetvédelmi szervezetek, mint az Alpeki, Alpesi Szövetség, az Alpesi Védőszövetség, a Forálbergi Természetvédelmi Szövetség, tehát ők is csatlakoztak a mi petíciónkhoz ennek következtében. A fő kritika a petícióban az, hogy nem végeztek környezetvédelmi hatásvizsgálatot, annak ellenére, hogy a küszöbértéket lényegesen túllépték, ami 20 hektár lenne. A 18,4 hektár e, már egy nagyobb, te mesterségesen kialakított tó, amely négy hektár során túllépésre került. Erre egyébként mindenképpen szükség van a sí terület kialakításakor. Tehát teljesen egyértelmű, újra hangsúlyozom, hogy a 20 hektárt meghaladták. Ezen túlmenően egy sílif kialakításával és egy mérési hiba következtében új hatósági eljárást kellett indítani. Ezután egy kötelező tereprendezést végeztek. Annak érdekében, hogy nagyobb szintkülönbséget tudjanak elérni a lift érdekében, plusz sziklaanyagot, kőanyagot kellett elhordani. Azzal, arra számítunk, hogy a következő években további beavatkozásra van szükség. Mivel a tájba és a természetbe jelentősen beavatkoztak, időközben a mi dokumentumaink mellett a Foralbergi Környezetvédelmi Szövetség egy további szakvéleményt készítetett professzor Rádbergerrel. Ő egy ismert nemzetközi környezetvédelmi szakértő, és bemutatja, hogy a természetbe és a tájba való beavatkozás lényegesen mélyrehatóbb, mint amennyire a petíciós bizottság látogatásakor az arra lehetőség volt. Tudni hogy akkoriban egy kicsit igyekeztek elbagatelizálni az ottani hatóságok ezt a kérdést. Itt nagyon komoly környezeti károk alakultak ki, ami azt jelenti például, hogy a különböző vadmadarak élővilágát tették tönkre, hiszen megakadályozták, hogy a saját fészkeikbe húzódjanak vissza, miután az említett siliftet kialakították. Kérjük, hogy objektíve vizsgálják felül a panaszunkat, és nagy érdeklődéssel várjuk a döntést. Abban bízunk még egyébként, hogy az engedélyező hatóságok a jövőben őszintébben járnak el, és betartják az idevágó szabályokat. Lothar Péter Helmut Anson az Akciós Bizottság nevében képet és szöveget egyébként még mellékeltünk, ezt szívesen átadjuk. Köszönöm. Lichtenberger képviselője a szó. Ja, herzlichen Dank für das... Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Én is részt vettem az említett delegációban, amely elutazott Ausztriába, hogy ott a helyszínen vizsgálja meg a kérdést. Ami ott megmutatkozott, az, az, és most a részletekre nem akarok kitérni, amiket kollégám már ö, bemutatott, hogy általában az mutatkozott meg a helyszínen, hogy amit mi itt irányelvnek tekintünk, és legitim átültetésnek a nemzeti keretek között végül is oda vezet, hogy szinte felszólítanak, hogy ne tartsuk be, vagy kerüljük meg ezt a jogot. A kollégám már említett egy esetet, kialakítunk egy sí területet, utána a sípályákat pedig nem számolják bele a sí területbe hiszen nem csak három-négyzetméterről jönnek a következmények, ahol mondjuk áll egy pillér egy lifthez, vagy ahol valahol egy vezetéket kialakítanak, vagy ahol egy ilyen tó, tavat alakítanak, vízgyűjtő tavat alakítanak ki. Természetesen a sípályától indul minden, sőt ezen is túlmenve elmondhatjuk, hogy a síelők elhagyják a sípályát is, és szeretnek egyéb területeken is lesiklani. Ez azt jelenti, hogy a screening során, mint ahogy az Európai Bizottság már elmondta, és ez egy alapvető fontosságú pont, nem csak a terep változásokat kellett volna összeszámolni, hanem azt kellett volna mondani, itt vannak a terepváltozások, sok, de a teljes projekt befolyása sokkal nagyobb a természetre. Éppen ezért a környezetvédelmi hatásvizsgálatot meg kellett volna csinálni. Ez lett volna a korrekt értelmezés szerintem. Én úgy gondolom, hogy a ténylegesen elvégzett értelmezés kizárólag, és joggal hivatkoztak erre, kizárólag a küszöbértékkel foglalkozott, most, egy 0,1-gyel alatta vagy fölötte van, hanem arról van szó, hogy egy átfogó, egy holisztikus megközelítésre lett volna szükség. Most jövök a második pontra. Már 2003-ban egy lift építőcég már elkészített egy tanulmányt, és számos intézkedésből indultak ki, hogy mi mindent kéne megcsinálni ezen a területen. Aztán, amit konkrétan előterjesztettek, az nem a teljes projekt. A projekt folytatódik lépésről lépésre, újra és újra úgy alakítják, hogy mindig az idegágó rendelkezés küszöbértéke alatt maradjanak. Vagyis a törvény értelme, amely egy holisztikus vizsgálatot irányozna elő, gyakorlatilag érvényét vesztette. És itt ez lenne fontos számunkra, hiszen látjuk, hogy egy szalámi taktikát folytatnak, felszalámizzák az ellenállást, és mindig kicsivel a küszöbérték alatt maradnak, és mindenhol ezt fogják alkalmazni az összes államban, ahol ezt a szabályozást meghatározták. Éppen ezért azt gondolom, hogy éppen ezt a pontot kell felvetnünk. Nehogy már magában a törvénybe szerepeljen az, hogy hogy lehet megsérteni ezt a törvényt. Tehát addig darabolnak fel egy projektet, amíg gyakorlatilag megkerülik az egész törvényt. Ez az alpesi természetet tönkre tudja tenni, főleg a klímaváltozás idején nagyon érzékeny ez a természet, és megőrzést érdemel. Vertman kolléga. Az előttem szólóhoz szeretnék csatlakozni. Egy néhány részletet hadd ki, amelynek, ami nekem feltűnt időközben, amikor először átolvastam az anyagot, itt beszélnek egy tározótóról, és azt gondolom, hogy ez, ez is négyzetméter, vagy ez is hektár valahogy tehát területet foglal le, és éppen azért figyelembe kell venni, hogy magasabban fekvő sílifteket nem szabad figyelembe venni, Úgy gondolják, hogy nem kell figyelembe venni, ezt egyszerűen nem tudom megérteni, meg azt sem tudom megérteni, hogy a parkolókat nem veszük figyelembe. Ismerek a régiómban, ahol felnőttem egy falut, az egy apró kis falu volt valamikor. Jó, persze a társadalom változik, most nem ezen akarok úgy vitatkozni, de vannak olyan cégek, amelyek egyetlen darab kis zöld területet sem tettek lehetővé mindent leburkoltak. Éppen ezért azt gondolom, hogy itt szépen megkerülték az idevágó rendelkezéseket, ahogy a kolléganő elmondta. Az az érzésem, hogy ezt helyrehozták, az, az aktuális eset 2007-ből indul ki, tudatosan feldarabolták a dolgokat, kivettek belőle dolgokat, és azt mondták, hogy ez nem tragikus. Azt hiszem, hogy ismerjük ezt, hogy mit csinálnak. Amit még felvetnék problémaként, az a turizmus. Csökken a turizmus, azt szokták mondani, felvetődik tehát a kérdés, hogy a nagy projekt kell -e egyáltalán, igazolható-e egyáltalán. És még egy pontot felvetnék, van egy geológiai szakvélemény, amit nem elég tudományosnak tartottak, legalábbis a dokumentációból nem lehetett kiolvasni, hogy mennyire nem tudományos egy ilyen geológiai szakvélemény, ezt valakinek meg kéne nézni. Deja vu. Köszönöm a szót. Hát deja vu van, meg kell mondanom. Ugyanis a saját országomban is történtek hasonló esetek, amikor hát, aki igyekszik megkerülni a törvényeket, az többfelé bontja a projektet, és akkor mindegyik projektelem, mindegyik terület kisebb, mint amit a, a jogszabály előír határértéknek, és akkor szépen ki lehet mondani, hogy hát mi betartjuk az összes törvényt, határérték alatt vagyunk. De hát valójában az ilyen projekteket egyben integrált projektként kellene vizsgálni. Nem lehet a sí terepfejlesztés különböző felszereléseit és elemeit külön venni, hiszen mindegyik ugyanaz a projekthez tartozik nem is értem, hogy a bizottság miért nem vizsgálta meg ezt a projektet egyben. Éppen erről szól a dolog, nem lehet külön tervezni a parkolót, és külön elemezni, meg a síliftet külön, meg a tavat külön. Az egész projekt gazdaságilag, társadalmilag egy egységet képez. Nyilvánvaló. Úgyhogy mindenképpen megkérdezném az Európai Bizottságtól, hogy nem kívánják-e felülvizsgálni a következtetéseiket ezzel kapcsolatban, és ezt megtették, akkor megkérni őket, hogy jöjjenek vissza hozzánk a bizottsághoz, és tájékoztassanak arról, hogy valóban megfelelően betartották az irányelv összes rendelkezését. Köszönöm. Eh, kollega Wieland. Wieland képviselője szó. Ja, jetzt muss ich doch einiges zu dolgot, néhány dolgot mégiscsak helyre kell tennem. A parkolókat szeretném megemlíteni. Az egy szerzett jog volt, régebben használták, régi jog alapján, kevesebbet használták, de továbbra is ott volt, de most megint fokozottabban használják, ezért úgy láttam, hogy joggal veszik ki ezt a parkolót. Kétszer szóba került itt a tó is, a tározó tó Nekem bemutatták, tehát hitelesnek tűnt, ahogy elmondták, hogy a régi kisebb tavat az új területre használják, míg a régi sí terület, amely már jogilag fennállt, nagyobb tavat kap, gyűjtött tavat. Éppen ezért a két említett ügyben én úgy látom, hogy nem is szalámi, szalámi taktika ez, hanem jogosan alkalmazták. Viszont amit joggal említettek, hogy teljes projekteket kell figyelembe venni. És közben arra várnak sokan, hogy öt éves időszak lejárjon, és akkor igyekezzenek ezt megkerülni. Tehát hogyha szándékosan alakították ezt így, akkor szerintem egy későbbi időpontban úgy általában fel kell vetni a kérdést, hogy az európai jogot hatásosan tudják-e megakadályozni, vagy akarják-e megakadályozni. Ezért a kérdés központilag az, hogy az európai jog elég dolgot említett, tehát ugye a szalámi taktika, másrészt pedig sí pályák kivételekor a számításból mit lehet tenni, és hogyha elég megelőző intézkedést hoztak európai szinten, akkor Ausztria ezeket konkrétan jól ültette át. Nem gondolom, hogy ebben az összefüggésben, amire le, jogilag lehetőség van, hogy a hatóságok többet csináltak, mint ami engedélyezett volt. Úgy gondolom, hogy a mai vita alapján arra van szükség, hogy bizonyos témákat újra megtárgyaljunk. Villant kollégát kérem majd meg, hogy értékelje és javasolja, hogy további információkra van egy szükség a szavazáshoz, a bár benyújtott dokumentum szavazásához. Vá. Elnök asszony, azt javasoltam, hogy változtassuk meg a formátumot, és egy, az, a bizottsághoz forduljunk egy szóbeli kérdéssel. És akkor egy biztos az ülésen felvetheti ezt, és akkor a parlament megfontolhatja, hogy hivatalosan is követeljük-e, hogy az idevágó irányelvet módosítsák-e, vagy ne. Allora, sulla... Viland kolléga javaslata alapján úgy gondolom, hogy egyhangú a konszenzus. Természetesen majd a koordinátori ülésen fogunk erről beszélni, és végig fogjuk gondolni, hogy mikor lesz ez alkalmas. Egyébként meg kérjük Villan kollégát, hogy a dokumentumot fogalmaz át kérdésé. Köszönet mindenkinek, köszönet a petíció benyújtóinak. Szeretne reagálni? nem zártuk le a témát. A petíció nyitott marad. Rendben, egy perc. Kurz noch eine Ergänzung. Csak egy rövid kiegészítést. Számos foralbergi és osztrák szakértő a dragaci területet természetvédelmi övezetként tekintik, és azt mondják, hogy nem szabad építeni semmit, sokan gondolják ezt így. Éppen a biológiai, vadbiológiai szempontból lett rosszabb a helyzet, így például egy adott területen tönkretették a vadon élő állatok teljes élővilágát, és ezt természetvédőként mi nem tudjuk elfogadni a szakértők, ezt nem értik, azt kérjük, hogy konkrétan vizsgálják ezt az esetet is. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm. 20-as petíció. A petíció benyújtójának adom meg a szót David Pétrinek. Madam Chairman, honorable members, thank you very much. Elnök asszony, képviselő, hölgyek és urak, köszönöm a lehetőséget. Már csak nem 20 éve diszkrimináció áldozatai vagyunk, mi a nem olasz oktatók az olasz oktatási intézményekben, hiszen rosszabb a hozzáférésünk a munkához, rövidebb szerződéseket kapunk, és hátrányokat szenvedünk a fizetés és a nyugdíj szempontjából is már több ítéletet is hoztak ebben az ügyben, ami álláspontokat támogatva. A második világháború után több európai kormány olyan intézkedéseket hozott, amelyek külön bizonyos kategóriákat, bizonyos csoportokat céloztak, megfosztották ezeket emberi jogaiktól, és hát idegenként kezelték őket, vagy legalábbis nem adtak meg nekik minden olyan jogot, amit a teljes jogú állampolgárok megkapnak. A romai szerződés aláírása óta, 1957 óta, illetve a későbbi szerződések fényében is sok aláírófél kormány megszegte ezeket a szerződéseket különböző mértékben. Nem tudok azonban olyan aláíró kormányról, amely jogszabályt hozott a szerződések ellen és az Európai Közösség Bírósága ítéletével szembe menve. Sokan ezt elképzelhetetlennek tartják, de valójában kevesebb mint 100 órára van. Ugyanis 2011. január 28-án a Gelmini reform egy olasz törvény életbe fog lépni. Ez a törvény megfoszt engem és kollégáimat is alapvető polgári jogainktól. Így például az egyenlő elbánáshoz való jogunktól is megfosztanak minket. A megfelelő védekezés jogi védelem jogától is megfosztanak, a tisztességes jogi eljárástól is megfosztanak. Attól is megfosztanak, hogy egy bíró a helyzet jogi információi tényei alapján ítélkezzen. A Gemini törvény 26. cikke értelmében az olasz köztársaság elnöke Giorgio Napolitano ugye hát megjelölte ezt a cikket, jelezte a kormány felé, hogy a 26-os cikket felül kellene vizsgálni, és hát meg kell mondanom, egyetértek vele. A rómaiak, az ókori rómaiak ezt soha nem tették volna meg, de az olasz kormány mégis ilyen intézkedéseket hozott. Miért van ez tehát? Az olasz állam miért hozott ilyen drasztikus intézkedéseket? Nos, hát az válasz annyi, hogy több mint 20 éve az olasz egyetemek több millió eurót fizettek ki, pazaroltak el jogszabályokra, ahelyett, hogy egyszerűen ugyanakkor a bért fizettek volna a külföldi oktatóiknak, mint az olaszoknak. Az Európai Közösségek Bíróságának határozatait sem tartották be, így aztán több száz bíróság így van függőben, de annak deszára is, hogy ilyen gyalázatosan lassú az olasz jogrendszer, azért kezd eh, elfogyni a, a türelem, elkezd elfogyni az idő. Van egy egyetem, amely már vagy 100 millió eurót fizetett ki 14 lektornak az elmaradt bérükre. Az egyetemek attól félnek, hogy a jövőben az azonos munkáért azonos béreket kell majd fizetniük. Azzal védekeznek, hogy a csődbe vannak, nem tudnak fizetni, az állam pedig közölte, hogy ők aztán végképp nem fizetnek. A Berlusconi kormány azt a megoldást választotta, hogy egyszerűen megszünteti ezeket a lektorok által indított pereket. Egyszerűen erről szól a 26. cikk a törvényben, minden függőben levő bírósági eljárást megszüntettek. Így aztán ezzel szembe mennek a, az EU szerződésének tartalmával és a bíróság határozatával is, és megfosztanak jogainktól. A jogászink írtak a bizottságnak, és jogsértési eljárást kérnek Olaszország ellen, mi pedig itt a petíciós bizottságnál is a bizottság gyors fellépését kérjük, például, hogy a parlament jogi bizottsága is lépjen föl ebben az ügyben, illetve a panasz súlyossága miatt a petíciós bizottságot felkérjük arra is, hogy a médiának nyilvános közleményt adjon ki. Kérjük, hogy maradjon nyitva a petíció addig, amíg a nem olasz állampolgárok alapvető jogait teljes egészében nem biztosítja Olaszország. Köszönöm. Grazie. Köszönöm a bizottság részéről. Dimitras Kantitodásznak adom meg a szót. Ah, oui. Oui, merci, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Ez az, ez az ügyel több mint 20 éve foglalkozunk, és az Európai Bíróság is foglalkozik, sőt megerősített az Európai Bíróság, hogy Olaszország nem teljesíti a szerződésekből származó kötelezettségeit. Jelenleg ez a 45-ös cikk, ami a dolgozók, a munkavállalók szabad mozgására vonatkozik. A külföldi nyelvi lektorok diszkriminálják az olasz állampolgárokhoz képest. A bíróság 2010. július 7-i ítéletében bár akkor a bizottság ezzel nem értett egyet, azt mondja ki, hogy a jelenlegi jogi keret alapján, vagyis a 2004-es 63-as törvény alapján megfelelő jogi keret létezik arra vonatkozóan, hogy biztosítani lehessen a lektorok jogait akik elsősorban idegen nyelvi lektorok, a 95-ös reformmal ők nyelvi szakértői munkatársá vált, anyanyelvi munkatársá váltak, ilyen megnevezést kapnak. Folyamatosan kapcsolatban állunk a petíció benyújtójával és azzal a szövetséggel, amelyet képvisel. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a kérdést, hiszen itt idegen nyelvi lektorokról van szó minket kötött a 2006-os bírósági döntés. Ha a bizottságnak reagálnia kell, akkor tények alapján kell, hogy reagáljon, és az államnak fölróható aspektusokat kell tartani. Ugye vagy a jogalkotás nem felel meg, vagy pedig a jogalkotás átültetése, vagy pedig a nem megfelelő gyakorlatot tudjuk felvetni egy általános ismétlődő jellegű jogsértést kell, hogy találjunk. A jogi keret tekintetében úgy gondoljuk, hogy az megfelel. A administratív gyakorlat tekintetében folyamatos kapcsolatban állunk a idegennyelvi lektorok közszövetségével. Példákat hoznak elénk, ami bizonyítja hogy a ismételten rossz gyakorlatot folytatnak az olasz hatóságok, és hogy ez diszkriminatív jellegű. Most viszont van egy új tény, amiről tájékoztattak minket, méghozzá az egyetemi reform, az állami egyetemek reformja. A bizottság jelenlegi fázisban várja az új jogszabály végrehajtását és az azzal kapcsolatos tapasztalatok. Kétségtelenül megvizsgáltuk a 26-os cikk, az új jogszabály 26-os cikkét összehasonlítottuk a bírósági értelmezés szerinti közösségi joggal, konkrétan ugye a lektorok helyzetére vonatkozóan, és biztosítani tudom önöket arra, és a petíció benyújtóját is tudom biztosítani arra, valamint az által képviselt lektorokat, hogy a bizottság mindent meg fog tenni, azért, hogy beindítsa a szükséges eljárásokat, amennyiben megállapodásra, annak a megállapítására jutnánk, hogy a közösségi jogot sértik a munkavállalók szabad mozgása aspektusában. Oken képviselő. I didn't hear, sorry. Just, uh... Szeretném támogatni a petíció benyújtóját. A szakbizottság részéről mindenképpen véleményt fogunk mondani. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó ötlet, hiszen évek óta folyamatosan felmerül ez a kérdés. Támogatom a javaslatot. Sicuramente. Eh, ez egy tényleg már határeset hiszen nagyon-nagyon sok idő telt el az Európai Bizottság és a Petíciós Szakbizottság is több mint 15 éve foglalkozik a kérdéssel. A bíróság több alkalommal ítéletet hozott, elítélte az olasz hatóságokat. Én úgy gondolom, hogy úgy lehetne összefoglalni ezt a témát, hogy muszáj megvizsgálni a garanciális eszközök hatékonyságát, azoknak a garanciás eszközöknek a hatékonyságát, amelyeket mi biztosítunk a polgárok számára. És ez konkrétan az én általam a szakbizottság kezében lévő eszközökre vonatkozik. Oken képviselő javaslat alapján azt, jav- azt gondolom, hogy igazából szélesebb körben meg kéne vizsgálni azt, hogy hogyan lehetne hatékonyabban képviselni a polgárok érdekét a részünkről. Úgy gondolom, hogy ha nem is mondták ezt ki konkrétan, nem öntötték szavakba, de én úgy értettem, hogy az új joga, jogi szöveg vizsgálata során, amelyet az olasz parlament már elfogadott, és amelyet a petíció benyújtója is a bevezetőjében említett, a jogszabály vizsgálatába be lehetne illeszteni azt is, hogy kérjük fel a bíróságot, hogy vizsgálja felül az ítéletet. A petíció benyújtói már régóta kérik ezt, a bizottságnak nem volt meg a lehetősége, hogy ezt megtegye. Úgyhogy most ugye van egy ilyen új elem, és ezt össze lehetne kötni a revíziók kérésével. Úgyhogy várjuk meg a bizottsági értékelés eredményét az új jogszabályra vonatkozóan, úgyhogy e, ha már sért nem is, ezért is nyitva kell hagynunk a petíciót. Másrészt ebben az esetben is a, fordulhatunk az olasz hatóságokhoz, hogy azon túl, hogy mi is lesz az Európai Bizottságnak a véleménye az új jogszabály szövegéről, ettől függetlenül reálisan, konkrétan adjon választ arra, adjanak választ arra az olasz hatóságok, hogy egy ilyen fennálló problémát hogyan kívánnak kezelni. Esetleg azt is kérhetnénk, hogy egy képviselőjük jöjjön el a bizottságba, valaki az olasz hatóságok részéről mutassa be, hogy az új 26-os cikkkel bevezetett jogszabálynak mi is a szelleme, és mutassák be az olasz kormánynak a szándékát egy ilyen problémával kapcsolatban, ami egy régi, nagyon-nagyon régi probléma Olaszországgal kapcsolatosan. A petíciót nyitva hagyjuk, és mindenképpen egyértelmű és végleges választ követelünk az illetékes hatóságtól. nyújt olyan nem, jár kolléga. Volle Zustimmung erstmal zu dem Vorschlag der... Teljesen egyetérnek az elnök, értek az elnök asszony javaslatával. Két megjegyzés. Az egyik szerintem a bizottság egyáltalán nem ilyen gyenge, hogyha a bizottság, az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy az olasz hatóságok nem tették meg a szükséges lépéseket, nem hozták meg az intézkedéseket, akkor az Európai Bizottság az EK szerződés értelmében az Európai Bírósághoz fordulhat annak érdekében, hogy pénzbírságot hozzanak, tehát nem annyira tehetetlen. Tehát el kell dönteni, hogy helyes vagy nem helyes. Éppen ezért kiegészíteném az elnök asszony javaslatát, hogy azt mondom, szeretném ezt a petíciót ebben az évben még megbeszélni, hogy ne kelljen újra tíz évet várni, nehogy ez egy ilyen végtelen történet legyen. Igen, valamikor választ kell kapni, hogy történik valami, vagy, vagy nem tudunk segíteni, adott esetben, hogyha benyújtók nem elégedettek, de megfelel a törvényes helyzetnek, akkor is, de legalább tudjuk, hogy mi a helyzet. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság megjegyzéseit megvizsgálva, hát elképesztőnek találom a helyzetet, ugyanis az általuk felvetett menetrend, hát az a postmortem időszakra terjed már ki, szóval hát a 10 év alatt nem, 15 év alatt nem sikerül megoldani valamit, akkor mégis mennyi ideje van az Európai Bizottságnak, vagy mennyi időre van szüksége az Európai Bizottságban dolgozó hölgyeknek és uraknak, amikor nyilvánvaló és bizonyított, hogy egy adott esetben megszegik az európai jogszabályokat. Ez tehát az első felvetésem. A második pedig, hogy igen, hasonló ez az eset, elnök asszony, ahhoz, amikor a Petíciós Bizottság brit törvény ellen szállt síkra, amelyben ugye megtiltották a francia gyógyszerészeknek, hogy gyógyszertárat nyissanak az Egyesült Királyságban, most pedig egy olyan eset kerül elénk, amikor a, az európai, hát egy európai országban levő állami egyetemeken akadályozzák a külföldi polgárok munkavállalását. Azt gondolom, hogy valamilyen módon ezt a problémát meg kell oldani, különben a Lisszaboni szerződés is sérül. Azt gondolom, hogy ezekkel a kérdésekkel komolyan foglalkozni kell. Köszönöm. Köszönöm. Akkor most egy percre megadom a szót a petíció benyújtójának, hogy hallgassuk meg, mit szeretne még hozzátenni a kérdéshez. Csak szeretnék köszönetet mondani a képviselőknek, akik létvetek a vitában, és úgy gondolom, hogy találkozni fogunk még idén. Köszönöm. Grazie. Pass Köszönöm. Utolsó napi rendi pontunk, 21-es petíció. Átadom a szót a petíció benyújtójának. Muito obrigado, senhora, senhora Presidente. Bom dia. Bon dia. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlök mindenkit. Szeretnék köszönetet mondani, hogy megadják a lehetőséget számomra, hogy itt bemutassam a petíciót. Nem egy konkrét projektet szeretnék megvédeni, hanem igazából szeretném bemutatni, hogy a piac működése és a jövedelmezőség hogyan néz ki a portugál vállalkozói kezdeményezések esetében. Szeretném felhívni a képviselők figyelmét arra, hogy a jelenlegi helyzet nem egyértelmű, és ezt kellene tisztázni. A 2008-as pályázat, amelyen részt vettünk, az alapvető információkat ebben az esetben jelentős késedelemmel kaptuk meg. Csak nagyon későn ismertük meg azt a feltételt, hogy bizonyos tájékoztatást kell biztosítanunk, bizonyos információkat be kell nyújtanunk. 2009-ben a szövetségünk az Európai Parlament és a Szakbizottság számára nagyon sok dokumentumot benyújtott, amelyel bizonyítja, hogy visszaélés történik az pályázatok értékelése során. A közlemény első, vagy a kapcsolat első fázisában már a társaságunk tájékoztatást adott a 2009-es portugál jogszabályról, ami szabályozza ezt a kérdést. A 19 per B pontban az szerepel ebben a törvényben, hogy a turisztikai vállalkozások Portugáliában támogatásra jogosultak ezek lehetnek vállalkozások, többféle szakterülete vonatkozó szakvállalkozások, és külső és belső támogató szervezetek támogatását élvezhetik. A mi szövetségünk, a egyesületünk felmérte azt, hogy igazából egy technikai szervezetről van szó, és nem fogadták el a projektet. 2010. december elején kiegészítő információt biztosítottunk, és abban bemutattuk, hogy milyen az ellentmondás, milyen ellentmondás áll fönn a között, amit a technikai szervezet állít, és hogy mi a mi véleményünk ezzel kapcsolatban. A technikai szervezet a Kren véleménye a mi álláspontunk szerint nem volt korrekt. Benyújtottunk egy olyan projektet, amely véleményünk szerint megfelelt az ösztönző rendszer kritériumainak, KKV-k nemzetközi szintű tevékenységére vonatkoztak. Viszont a Kren szakemberei ezt nem fogadták el. A portugál kormány képviselői reméljük, hogy minél előbb tisztázni fogják ezt a helyzetet a turisztikai tevékenységek tekintetében. És azt is reméljük, hogy az európai intézmények támogatni fogják a kezdeményezésünket, illetve támogatni fognak minket a már folyamatban lévő bírósági eljárások során, amelyek az európai bíróságokon már elkezdődtek. Meg vagyunk győződve arról, hogy a petíció segíteni fog minket ebben, de a legfontosabb számunkra, hogy megszűnjön a visszaélés, a tisztességtelen eljárás, ami jelenleg elterjedt Portugáliában ez főleg a verseny területét érinti. Hangsúlyoznánk azt is, hogy attól függetlenül, hogy az európai intézmények 2009-ben milyen tájékoztatást kaptak, Portugáliában elfogadták a 2011-es költségvetést, és ebben több millió euró szerepel a turisztikai tevékenység támogatására vonatkozóan. A Kren egyik szakmai szervezete dolgozta ki ezeket a terveteket, más szervezetekkel együttműködve. És ezekben a tervekben is szerepelnek azok a nem tisztességes feltételek, amelyekről beszéltem. A helyzetet mindenképpen meg kell változtatni, és biztosak vagyunk abban, hogy a strukturális alapokat nem azért alakították ki, hogy tisztességtelen eljárás keretei között használják föl a rendelkezésre álló pénzeket, például, hogy versenyt okozzanak az állami és a magánvállalkozások között tisztességtelen versenyt. Azért úgy azt kérjük, hogy független eljárás folytassanak le, a portugál államot föl kell szólítani arra, hogy szüntessék meg ezt a tisztességtelen eljárást. Ez egy nagyon veszélyes logikát tükröz. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani, hogy beszámolhattam önök előtt a helyzetről. Dick Pétersnek adom meg a szót a bizottság részéről. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök annak, hogy számos e-mail kapcsolat után a benyújtóval most személyesen is találkozhatok. A két projekt esetében, amelyekről Demátos úr beszélt, olyan indítványokról van szó, amelyek összefüggenek egy strukturális alapból támogatott programmal. Mindkét projekt vonatkozásában a beterjesztő elutasító döntéseket kapott, és az egész a kohéziós politikán belül, a strukturális alapokon belül játszódott le, amelyet a bizottság és a tagállamok együtt hajtanak végre, közös felelősségben. Ez végül is azt jelenti, hogy az Európai Bizottság az ezer, százezer projekt kiválasztásában nem közvetlenül vesz részt, hanem a nemzeti hatóságok végzik ezt. Amit az Európai Bizottság megtehet, az az, hogy figyel arra, hogy a nemzeti hatóságok a projektek kiválasztásakor saját nemzeti szabályaik szerint járjanak el. Éppen ezért a rendelkezésre bocsátott dokumentációt alaposan megvizsgáltuk, és május elején egy átfogó kérdést intéztünk a portugál hatóságokhoz. Június végén kaptunk választ, elemeztük a választ. A portugál hatóságok válasza számos pontban nem elégített ki bennünket, ezért az Európai Bizottság karácsony előtt röviddel egy további kérdéssel fordult a portugál hatóságokhoz 13 oldalnyi kérdéssel, tehát ezek részletbe menő kérdések voltak. A választ a portugál hatóságok e hét péntekre helyezték kilátásba. Az eljárás során egy további aspektus is hozzájött, amit de Matos úr is említett, ez az a bizonyos törvény, amely a turizmus területén az állami turizmo de Portugál intézménynek különleges, speciális helyzetet biztosít. Itt is részletekbe menő kérdéseket tettünk fel azzal kapcsolatban, hogy ez az állami szervezet kap-e strukturális alapból pénzeket olyan tevékenységekre, amelyeket a magángazdaság is el tudna végezni, mint például egy olyan szervezet, amit Demátos úr képvisel. Hogyha ez így van, akkor tovább kell mennünk regionálpolitikai főigazgatóságként. Meg kell vizsgálni, hogyha ezeket a strukturális alapból társfinanszírozzák ezeket a pénzeket, akkor ez a mi hatáskörünkbe tartozó kérdés, viszont ha nem társfinanszírozásról van szó, akkor még mindig a bizottságnak kell vizsgálnia, viszont egy másik főigazgatóságnak. illik akkor a támogatások gazdasági tevékenységre vonatkoznak egy állami cég esetében, vagyis egyszerűen a versenyjogot kell figyelembe venni ebben az esetben. Várunk a pénteken beérkező válaszokra. A portugál hatóságok az első állásfoglalásukban már kilátásba helyezték, hogy az elutasító döntés a két projekt esetében nem kapott teljesen korrekt indoklást, és nem feltétlenül a helyes jogalapot használták ebben. Ezt gondoljuk, hogy újra alátámasztják. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a panasz benyújtója, illetve szervezete a Lisszaboni közigazgatássági bírósághoz is fordult kártérítési igényel. Ezt csak akkor kapja meg, ha a bíróság megállapítja, hogy portugál jog értelmében az elutasítások nem indokoltak. Folyamatban lévő eljárásról van tehát szó, és itt az Európai Bizottság nem tud közvetlenül beavatkozni. Köszönöm. Köszönöm. Jár kollega. Kérem, hogy gyors legyen. Elnök asszony, ha jól értettem a bizottság által elmondottakat, akkor az összes információ nem áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy tartsuk nyitva a petíciót. Ne döntsünk ebben, és majd, ha megérett az időre, akkor döntünk. Puszinár képviselő. Röviden. Először is. Petíció nyitva marad. Másodszor várjuk meg a portugál kormány végső válaszát, és ezt követően döntsünk az esetről. Köszönöm. Köszönöm. Várjuk tehát a portugál hatóságok válaszát. A petíció benyújtója. Nagyon rövid legyen, kérem. Eh, Köszönöm szépen Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a lehetőséget, és szeretném hangsúlyozni azt, hogy a petíció olyan fázisba ért, amikor már a strukturális alapok bekerültek a portugál költségvetésbe, és ez ellentétes a vállalkozói szellemmel. Ezzel kapcsolatban azt kérjük az európai hatások, hatóságoktól és az európai intézményektől, hogy megfelelő megoldást találjon erre a kérdésre. Természetesen most nincs arra idő, hogy ezt részletesen kifejtsem, de nincsenek erőforrásaink sem ahhoz, hogy egy állami hatósággal szemben föl tudjunk lépni, egy olyan hatósággal szemben, ami elvette a vállalkozói kedvet a tagjainktól, és megakadályozta őket abban, hogy alapjogukat gyakorolják. Elnök, köszönöm, nyitva hagyjuk a petíciót. Szeretném bejelenteni, hogy két kérést kaptunk Tatjana Szanoszka kollégától, a 642-es petíciót kérik, hogy az áról a B-be helyezzük át, és Oken képviselő esetében pedig a 1772-es petíciónál kérik ugyanezt. És a 725 2010-esnél viszont azt kérik, hogy kéréssel forduljunk a halászati és az IMCO bizottsághoz további tájékoztatást kérjünk tőlük. De fenntartva azt, hogy lezártuk a petíciókat. Köszönöm, lezárom a bizottság munkáját.